Hello, good afternoon. Uh, the start of the very last week. Mindenkit szeretettel uh, üdvözlök a nyári szünet utolsó ülésén. Malmström biztos asszony körünkben van, de még mielőtt uh, megkezdjük az adott napi rendi pont tárgyalását, egy pár dolgot hadosszak meg önökkel. Bizonyos napi rendi módosítások tehát bizonyos napirendi módosításokat vitatnék meg önökkel és ezek pedig a következők. A 11-es napi rendi pont Periklis 2020-as programmal kapcsolatban McIntyre asszony a jelentéstevője. Ezt a témát ma délután 4 óra és fél 5 között fogjuk megvitatni. A következő módosítás, a 4-es napi rendi pont a belbiztonsági alapról Marineszkóra jelentéstevő. Ezt a jelentést holnap fogjuk megbeszélni július 10-én 10 óra 40 és 11 óra között. Remélem, hogy a jelentéstevők tudnak ezekről a módosításokról. A következő napi rendi pont pedig Garkov úr meghallgatása az IT ügynökség ügyvezetőigazgatói posztjával kapcsolatos kinevezéséről a koordinátorok ajánlását holnap szavazásra bocsátjuk. A szavazás egyéb szavazások végén, és Manzervízi úr pedig a belügyi főigazgatóság főigazgatója fogja tájékoztatni a szakbizottságot a visszafogadási megállapodásokról ma délután fél hattól, ez egy zárt ülés lesz. És hogyha nincsenek ellenvetéseik, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés, akkor nagyon köszönöm. és egy bejelenteni valóm lenne még. A koordinátorok ajánlását szeretném az önök jóvágyására bocsátani. Június 27-én az elnökök értekezlet engedélyezte az 50-es szabály alkalmazását elébe és a Foglalkoztatás ügyi bizottság esetében egy nem jogalkotási jelentés, a migránsok integrációja és annak kihatása a munkaerőpiacra, a LIBE jelentéstevője Klész úr. És a következő a javaslat, a koordinátorok abban állapodtak meg, hogy két konferenciát szerveznek. Az egyik Reding asszony által szervezett konferencia, a 2013-as EU állampolgársági jelentés, ezt a petíciós bizottsággal együtt tartjuk, november utolsó hetén kerül megrendezésre, a másik pedig az alapjogi ügynökség konferenciája, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása a gazdasági válság idején, ez pedig december 6-án kerül megrendezésre. Aztán egy saját kezdeményezésű jelentés a kísérő nélkül utazó kiskorúakról, ez az ALDE frakció készíti Grisbeck asszony a jelentéstevője, a koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy egy közös parlamentközi szakbizottságülést fognak tartani a nemzeti parlamentekkel az adatvédelmi csomagról október 9-én és 10-én. A kérdésem az, hogy egyetértenek ezekkel az ajánlásokkal. Igen, nagyszerű, akkor köszönöm. És még egy kérdésem lenne, engedélyezi a szakbizottság a tévések, Atmoszfilm West tévéseinek a jelenlétét. Ők ugyanis felvételeket készítenek majd a mai vitáról, főként pedig az adatvédelmi csomaggal kapcsolatban egyetértenek-e azzal, hogy ezt a dokumentumfilmet elkészítsék. Egy igenlő választ reméltem önöktől. Köszönöm szépen. Akkor ennyi lett volna a bejelenteni való, most pedig akkor Malmström biztos asszonyt szeretném itt üdvözölni, és szeretnénk meghallgatni véleményét a menedékügyel kapcsolatos tárgyalásokról, illetve a Schengeni irányítással kapcsolatos problémákról, ez főként nagyon nagy mértékben foglalkoztat minket. A plenáris ülésen egyébként egy nagyon élénk vita alakult kezel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők. Mindig nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önökkel, illetve az ön által említett kérdésekkel kapcsolatban tájékoztathatom önöket, de természetesen szeretném a fontos anyagokkal kapcsolatban tájékoztatni önöket arról, hogy hol is tartunk most. Akkor, ha nem bánja a Schengeni témával fogom kezdeni, ahogy hogyan tudják, és ezt egyébként legalább kétszer a plenárison elmondtam, hogy a tanács június álláspontja nagyon kiábrándító volt számomra, egy évvel ezelőtt az Európai Tanács arra kérte az Európai Bizottságot, hogy egy európai alapú mechanizmus találjon Schengen megerősítésére. És a bizottság részéről valószínűleg önök is egyetértenek azzal kapcsolatban, hogy mindannyian azt láttuk, mennyire fontos egy nagyon határozott, robusztus mechanizmus kialakítani, a Schengeni rendszerrel kapcsolatban. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy a 77-es cikk lenne a helyes jogalap a Schengeni értékelési javaslattal kapcsolatban, és ez nem csupán a teljes folyamat demokratikus legitimitását erősíti meg, ahol önök a társjogalkotók, hanem egy kötelező érvényű mechanizmus lesz ez a tanács, illetve a tagállamok számára, és így intézkedéseket hozhatnak a problémák kijavítására, illetve a hetes cikk pedig a tászakértői vizsgálattal kapcsolatos intézkedésekre kiterjed. Azzal sem egyet, értek egyet, hogy hatásköröket adnak át a tanácsnak, nem pedig a bizottságnak. A szerződés nagyon világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy ez csupán egy ideiglenes módszer lehet, és a határ ellenőrzés ideiglenes visszaállításával kapcsolatban is nagyon határozottak az álláspontjaim. Egy olyan rendszerre kell törekednünk, amely biztosít látja, hogy ezekhez az intézkedésekhez csak arányos módon fordulhatunk. Mindig európai szinten próbáljuk ezt megoldani, csak akkor, hogyha szükség van rá. Remélem, hogy nem blokkolják ezeket a javaslatokat. Az Európai Unió integrációs folyamatában ez egy nagyon fontos lépés, és nagyon kézzelfogható eredménye van az állampolgárok számára. Az önök határozatát üdvözlöm, mikor úgy döntöttek, hogy júliusban nem szavaznak, ez ugyanis időt ad arra, hogy elgondolkozzunk, és annak is örülök, hogy a tanács is úgy döntött, hogy nem formalizálja a határozatát, de az új ciprusi elnökséggel kapcsolatban, és azt remélem, hogy le tudunk ülni a tárgyalóasztalhoz. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság természetesen rendelkezésre áll itt ami pedig a menekültügyi csomagot illeti, ott szerintem eléggé sok mindent sikerült elérnünk. Nagyon fontos, hogy nagyon fontos pillanathoz értünk tavasszal, nagyon konstruktív volt az együttműködés, remélem, hogy ez ősszel fogyasztódik. A oldalú párbeszédek nagyon jól haladnak, a Dán elnökséggel a Dublin 2-es csomaggal kapcsolatban nagyon sokat sikerült előrelépnünk, illetve az Eurodac rendszerrel kapcsolatos javaslataink is elég előre haladott állapotban vannak, és közös kötelezettségvállalással élünk idén. Ősszel szerintem jó egyensúlyt sikerül kialakítanunk, és nagyon remélem, hogy a ciprusi elnökség ezt majd prioritásként kezeli. Úgy tudom, hogy önökhöz is ellátogatnak a holnapi nap folyamán, hogy erről is szót ejthetnek majd. Biztosítanunk kell, hogy a menedékkérőket egész Európában ugyanúgy fogadják, és hogy minden tagállam teljes felelősséget vállal, nem pedig csak tíz ország. Az egyik legnagyobb probléma, de ez önmagában is problémát jelent, ez a török-görög határ probléma, ez a külső határainkon egy nagyon komoly problémát jelent, és egy nagyon nagy migrációs nyomás gyakorol az Európai Unióra. Egészen drámai helyzeteket láthatunk, és nagyon aggasztó a menedékkérők, illetve a bevándorlók helyzete. Nagyon célzott támogatást kell nyújtani a görögöknek, hogy határpolitikájukat, illetve a menedékkérők kell kapcsolatos politikáikat megszilárdíthassák. Szakértőkre van szükség szoros együttműködésre a nemzeti hatóságokkal, az EU ügynökségekkel, az ENSZ menekültügyi hivatalával. Nagyon sok minden történt már, de még többre van szükség, ami pedig a legális migrációra vonatkozik. Az elkövetkezendő hónapokban is szorosabbra fűzzük az együttműködést, és remélem, hogy támogatnak minket az eredeti javaslatokkal kapcsolatban, ami az Európai Unión belüli migrációra vonatkozik. Hogyha ezeket az embereket nyomon akarjuk követni, akkor összefogásra van szükség. Hogyha nem támogatjuk ezeket az embereket, akkor azt láthatjuk, hogy a valóban jól képzett munkavállalók számára Európa már egyre kevésbé tűnik vonzó helynek. Októberben egy konferenciát tartunk a témával kapcsolatban, és nagyon remélem, hogy a szezonális munkavállalókkal kapcsolatos javaslatnál sikerül majd megállapodásra jutnunk, úgy a magasan, mint az alacsonyan képzett munkavállalók esetében azt hiszem, hogy ez is nagyon jól betogozódik abba, amire törekedtünk a korábbiakban, és olyan javaslatokra például, amelyek a kutatóknak, diákoknak adnak lehetőséget harmadik országokból származóknak. Ez a gazdasági növekedéshez is jelentős mértékben hozzájárulhat. Illetve a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is reménykedünk az előrelépésekben, jelentős egyszerűsítések történnek. Két nagy program lesz, az egyik a belbiztonsági, a másik pedig a menekültügyi. Aztán pedig a belügyek külső aspektusát is illeti a költségvetésen belül. Aztán az úgynevezett okos határok kérdését is szeretnénk megvitatni, illetve azzal kapcsolatban vannak javaslataink, és a Schengeni térség igazgatásával kapcsolatban. A külső határokat illetően alapvető fontosságúnak tartjuk ezt a jelenséget, ugyanis a külső kapcsolatainkban, külkapcsolatainkban azt láthatjuk, hogy nagyon sok vízum megbeszélést tartunk például Koszovóval, Oroszországgal, illetve egyéb országokkal, és a visszafogadással, illetve a vízum könnyítéssel, zöldfoki szigetekkel, illetve Azerbajdzsánnal és Örményországgal is folytatunk ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. A vízum könnyítés pedig Moldáviát is érinti. Természetesen ezt részletesebben is hajlandóak vagyunk megbeszélni. Aztán az remélem, hogy hamarosan aláírhatjuk Törökországgal a visszafogadási megállapodást, és Törökországgal megkezdhetjük a vízumpárbeszédet, párbeszédet, és ez pedig könnyítheti a török-görög határhelyzetét. De ezt nyilván szélesebb körben is majd meg kell vitatnunk a mobilitás témakörében. Valószínűleg tudják, hogy politikai megállapodásra jutottunk a felfüggesztési mechanizmussal kapcsolatban, tehát, hogy a vízumokat csak legszükségesebb esetben fogjuk alkalmazni, és ideiglenesen a vízumkényszert fel is lehet függeszteni. Egy ö, határozottabb, eredményesebb kölcsönösségi mechanizmusra törekszünk, hogy az állampolgároknak azonos jogaik legyenek aztán az 593 per 2001-es megállapodással kapcsolatban, és ami ugye a vízumkönnyítéseket, illetve vízumpolitikát illeti, szintén előrelépésekre számítunk. Talán tudják, hogy tavaly jelentős nyomást gyakoroltak a tagállamokra a földközi tengeri régióban, de úgy tűnik, hogy idén már nem annyira drámai a helyzet, megkezdődött egyébként a szezon, és főként Máltára, illetve Lampedusába érkeznek hajók. Természetesen az lenne a legjobb eredmény, hogyha megerősíthetnénk, illetve remélhetnénk, hogy az észak-afrikai helyzet stabilizálódik, de az emberek még mindig a földközi tengeren keresztül igyekeznek Európába. Aztán a frontex kapcsolatban Olaszországgal dolgozunk egy új programon, aztán a tengeri határokkal kapcsolatban, illetve a tengeri tragédiák megelőzésével kapcsolatos lépéseink is nagyon fontosak. Alapvető fontosságú a földközi tengeri régió helyzete. Remélem, hogy számos partnerséget tudunk majd kötni például Tunéziával vagy Marokkóval, Líbiával kapcsolatban pedig még mindig nem világos a helyzet. Azt reméljük, hogy a választások eredménye majd ezen a hétvégén elősegíti az együttműködést ezen a területen is. Ami pedig a biztonságpolitikát illeti, nagyon örülök, hogy támogatták az EU-USA PNR megállapodást nagy többséggel. Ez ugyanis jelentősen javítja a jelenlegi helyzetet, és több, eh, nagyobb jogbiztonságot nyújt mindenki számára. A PNR megállapodásokról szóló tárgyalásokat folytatjuk most Kanadával, és azt is remélem, hogy eh, ősszel pedig egy EU-PNR javaslat találhatunk elő, nagy örömmel láttam pedig, hogy politikai megállapodás született az internetes bűnözéssel kapcsolatos meg irányelvről, illetve az úgy új internetes bűnözési központ is segíteni fog majd ebben, amely az Európolon belül alakul ki a jövő év elején. Fontos feladatai vannak, mint például az, a rendőrség segítése, az online csalással kapcsolatos nyomozások illetve a kritikus infrastruktúrára gyakorolt internetes támadások. Az internetes fenyegetés egyébként, a kiberfenyegetés egyre nagyobb mértékűvé válik, emiatt a fogyasztók egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az internetes napi tevékenységüket, illetően és ez nagy problémát jelent. Kell egy jövőkép arról, hogy a kibertérben hogyan tudunk általánosabb szempontból is fellépni. Jelen pillanatban egy kiberbiztonsági stratégiát alakít alakítunk ki Nelly Cruzzel és Eston asszonynal. Nyilván a nyitott kibertér elvét meg kell őriznünk, ugyanakkor viszont biztonságot kell nyújtanunk az internet felhasználóknak. Erik Holder főügyészel együtt egy globális szövetséget javaslok a bel- és igazságügyi miniszterek számára, hogy az online szexuális kizsákmányolások, visszaélések ellen fellépjünk. Arra törekszünk, hogy az elkövetőket megtaláljuk és bíróság elé állítsuk. Ezzel kapcsolatban nagyon határozott elképzeléseim vannak, ugyanis a gyermekek kizsákmányolásával kapcsolatos határozatunk is már egy ebbe az irányba mutató lépés volt. Tudom, hogy önök is törekedtek arra, hogy az ügynökség számára egy frissített jogalapot állapítsunk fel. Aztán ott van a SEPOL, a rendőrségi kollégium, és a rendőrségi dolgozók képzésével kapcsolatban sok tevékenységet folytatunk. Aztán a terrorizmus elleni küzdelem, tájékoztatói hálózat, a helyi szintű szakemberek közötti eszmecserét támogatjuk. Már van nyolc munkacsoportunk, amely ezzel foglalkozik, különböző területekről összefogunk különböző érdekelt feleket, és azt reméljük, hogy a jövő év elején a következtetéseinket közé tudjuk tenni, illetve szimpóziumot tartunk a témáról. Aztán, ami a bűnözés elleni küzdelmet illeti, talán tudják, hogy az adatmegőrzés irányel vizsgálatával is foglalkozunk. Még mindig konzultálunk számos érintett féllel, az adatvédelmi hatóságok, rendőrség, társadalmi szervezetek, fogyasztói szervezetek, illetve hát önökkel is foglalkoztunk, illetve konzultáltunk már a témával kapcsolatban. A koherencia biztosítása érdekében az adatvédelmi irányelv módosítása, illetve frissítése az elektronikus magánélet védelmének irányelvével párhuzamosan kell történjen Tíz nappal ezelőtt jártam itt a szakbizottságban, úgyhogy minden kérdésre nem fogok most kitérni, talán két rövid javaslatom lenne az elkobzással kapcsolatos irányelv, illetve jogszabálya kapcsolatban, ez 2013-ban fog életbe lépni, a korrupció ellenes jelentéssel párhuzamosan történik majd ez, és ebben személyre szabott ajánlások szerepelnek majd a tagállamok számára. Múlt héten, illetve tíz nappal ezelőtt a bizottság egy EU stratégiát fogadott el az emberkereskedelem kiírt megszüntetésével kapcsolatban, és az elkövetkezendő öt évre nagyon világos prioritásokat határozunk meg az emberkereskedelem elleni irányelvvel párhuzamban, amelyet önök is támogattak a múlt év folyamán. Úgyhogy, elnök asszony, körülbelül ez lenne az áttekintése a napi rendünkön lévő kérdésekkel kapcsolatban és eh, szeretnék most időt hagyni a képviselőknek, hogy kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Eh, thank you very much. Eh, Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony, ezeket, hogy ilyen, ilyen rövid időt ennyi témát áttekinted. Nagyon sokan jelentkeztek felszorolásra. Ez pedig azt jelenti, hogy szeretném mindenkit, mindenkit szeretnék megkérni arra, hogy két percben korlátozza a hozzászólását, mert különben nem tudjuk az napirendet betartani. E, tulajdonképpen nagyon korán kezdtük az ülést, még a képviselők megérkezése előtt, vagy sok képviselő nem is volt még itt, tehát ezért kérjük, hogy minél rövidebbek legyenek. Buzutil úr következik először. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Először is Schengennel kapcsolatos álláspontját szeretnénk hallani. Mi számogatjuk a bizottságnak az álláspontját, és köszönjük, hogy támogatják a mi álláspontokat is ebben a fontos témában. Azt mondta, hogy reméli, hogy a ciprusi elnökség előre tud lépni ebben a témában, és szeretném az ön álláspontját hallani, hogy hogyan látja, hogy erről az eléggé bonyolult, ebből a bonyolult helyzetből hogy tudunk kilépni, és hogyan tudjuk rendezni a helyzetet, mielőtt közös döntést hoznak a tanácsban. A másik kérdés a migrációval kapcsolatos. Én olyan országból származom, amelyet közvetlenül befolyásol ez a kudarc, tehát tulajdonképpen nagyon sok migrációs, tehát nagyon sok bevándorló jön az országunkba. És tulajdonképpen már az a helyzet az egyre inkább aggasztó, és szeretnénk egy kiutat látni ebből. Nem szeretnénk tragédiákat megtörténve látni, hiszen ön is mondta, hogy a tengeren történnek ilyenek, de ugyanakkor figyelembe akarjuk venni az különböző tagállamoknak a kapacitását. Az én országokban már ezren érkeztek, ez azt jelenti, hogy körülbelül, az, mintha 200 ezer érkezett volna Németországban, csak azért, hogy érzékeltessem, hogy hogyan tudunk ilyen e, emberáradattal megbirkózni. Sajnos úgy érzem, hogy a bizottság és Európa tulajdonképpen nem sokat tette ebben a kérdésben, és e, nagyon fontos számunkra, az egész ország számára, hogy a bizottság hogyan gondolja, hogy e, kilábalhatunk ebből a nagyon nehéz helyzetből. Tehát az emberek önöket ott szeretnék látni látni. A harmadik megjegyzésem pedig a romániai helyzettel kapcsolatos. Erre ön nem utalt, pedig a múlt héten egy sajtónyilatkozatot tett a bizottság, és pedig a romániai súlyos helyzettel kapcsolatos aggodalmaikat fogalmazta meg. Dól elnök úr, az EPP elnöke szintén egy nyilatkozatot tett, ahol megint csak az aggályainak adott hang, mint hogyha lett, történt volna. Tehát tulajdonképpen négy nap alatt a három legfontosabb pozícióból elmozdították az embereket, és az igazságszolgáltatásban is ilyen lépéseket tettek. Épp ezért szeretnénk látni a, a a szerződés hetedik cikke szerinti mit te szeretnének tenni. Elnök, köszönöm szépen. Két hozzászólást kértek még, és kérem röviden tegyek Romero López asszony. Gracias. Köszönöm szépen, Malmström asszony. Nagyon nehéz időszakot élünk most meg, és nagyon köszönöm, hogy most eljött hozzánk, és lehetőséget biztosított arra, hogy ön minél gyakrabban lássuk, hogy elmagyarázhassa nekünk részletesebben azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatban talán nem szoktunk eléggé kitérni a részletekre, talán szeptemberben vissza tud majd térni a jövőbeli terveikkel kapcsolatban. Ami az előző időszakot illeti, a helyzete, helyzet azt mutatta, hogy Európának nincsenek válaszai a látott helyzetekre. Schengennel kapcsolatban komoly problémáink vannak, és amikor azt látjuk, hogy nem volt a határmenti országokban kellő ellenőrzés, szerintem nem pontosítottuk, hogy mi történt igazából, amióta létezik a Schengeni rendszer amióta az beindult, ugyanis egyelőre még nem tudjuk, hogy például a regionális védelmi programok valóban megfelelnek-e azoknak, a tömeges migrációknak, amelyek várhatóak, ugyanis az Európai Uniónak vannak regionális védelmi programjaire. Azt nem tudjuk, hogy Görögország, Málta vagy Belarus vagy Románia hát nem mondhatjuk, hogy olyan a helyzet, hogy nem ellenőrizték kellően a határokat. Egyelőre még nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hol vannak azok azok a menekült központok, ahol a legnagyobb igény van a helyekre. Tehát az információ, az átláthatóság, annak az elemzése, hogy mi történt a Schengeni rendszer ellenőrzésével kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban még nincsenek meg a válaszaink. Nagyon gyenge válaszokat kapunk. És azok a tragédiák, amelyeket megtapasztaltunk, ezekre igenis határozott választ kell adnunk. Nagyon sajnálom, hogy nem folytathatom minden esetre. Remélem, hogy szeptemberben, ha eljön hozzánk, akkor el tudja nekünk mondani, hogy melyek voltak azok a gyenge pontok, amelyekre Európa, illetve a bizottság nem reagált kellően. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ekström asszony, az Álda nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint tudják, a Dublin 2-vel kapcsolatos tárgyalások végső szakaszába értünk. És világos, hogy amikor elfogadják ezt a rendeletet, akkor valóban jobb lesz ez a rendelet, világosabb lesz, és jobban véd, nagyobb védelmet biztosít. És ezek voltak a fő célkitűzések. Ugyanakkor Dublin az nem egy szolidaritási eszköz elsősorban, és tulajdonképpen a szolidatással kapcsolatban Debrecenben egy közleményt kiadtak, és Dublin sosem lesz tulajdonképpen egy szolidaritási is eszköz, akkor sem, ahogyha elfogadják az én, ez, én jelentésemet. Ezt én sajnálom, és azt is sajnálom, hogy a Dublini rendszer az tulajdonképpen nem igazságosan osztja el a védelmet, menedéket kérőknek a helyeit. Fontos, hogy a tagállamok közötti szolidaritást neveljük, különösen, hogy segítsük azokat az országokat, ahogy Bozuttal is, kolléga is mondta, amelyeket, amelyekre túl nyomást jelent ez a bevándorlás. Holnap fogunk szavazni egy jelentésről, és vannak a Trikalides jelentésről, és vannak olyan kérdések, amelyek azt jelentik, hogy a különböző mechanizmusokat meg kell osztanunk, és a felelősséget közösen kell vállalnunk. Ön biztos, biztosként hogyan látta, hogy milyen intézkedéseket lehetne hozni, hogy ezt biztosítsuk? Például amikor legközelebb értékeljük a Dublini rendeletet néhány év múlva, ugyanis erre a mechanizmusban valóban szükség van mindenütt, akkor ez egy jó pillanat lenne erre. És különben eh, az ön álláspontját eh, támogatom, és tökéletesen egyetértek Schengeni álláspontjával. Elnök, köszönöm szépen, Albrecht úr. Ah, should be my coordinator, uh, Ms. Sorry, you, uh, your name was missing here. I am really sorry. Elnézést kérek, az ön neve hiányzott. If you don't mind that now, Mr. Albrecht, and then I will give the floor to you. Jó, akkor Albrecht úr, és aztán ön is megkapja a szót. Igen, köszönöm szépen. Az az adat megtartási irányelve reformjával kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni ma új tájékoztatást kaptunk, hogy mennyi bűncselekményt sikerült ferdelíteni, ez a német szövetségi rendőrségnek a jelentése. Most, hogy még nincs is meg ez az adatmegtartási irányelv, nem lett még elfogadva. Nos, ezek az adatok világosan mutatják, hogy a nem internetes ügyek esetében 54%-ban derítik fel, az internet esetekben 66, a az gyermek borulnáfria esetében pedig 81 ban derítik fel az eseteket. Amikor ezeket az adatokat olvasom, a szövetségi, német szövetségi rendőrség adatait, akkor mindig az, az adatmegtartási irányelv reformjára gondolok. Hiszen Németország kérte, hogy ezt végrehajtsák, és jogi szempontból ezt az eljárást kell követni, de politikai szempontból aggódom az irányelv reformja miatt, ugyanis ezt most egyre inkább halogatják, és szeretném tudni, hogy mi az oka hogy az e- elektronikus magánélet védelmi irányelvel kapcsolatban miért várnak most erre. De hogyha ennyi ideig halogatják, akkor hogyha nem akarják felfüggeszteni az adat megtartási követelményeket, eh, akkor várni kellene az Európai Bíróság eh, határozatára abban az ügyben, amely ilyet az ír legfelsőbb bíróság nyújtott be. Ilyen érzékeny kérdésekben várni kellene valóban az Európai Bíróság határozatára, mielőtt elfogadunk egy új irányelvet, vagy pedig folytatjuk ezt a reformot. Elnök, köszönöm szépen. De Jong úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék magyarázatot kérni a biztos asszonytól. Először is a korrupcióval kapcsolatban ez valószínűleg nem lepi meg önöket, és a görög munkacsoporttal kapcsolatban mi 20 milliárd eurót jelent évente a korrupció Görögországban. Tehát ez azt jelenti, hogy a korrupció annyira rontja még a válságot, hogy nem lehet ezt alábecsülni. Aztán az úti tervvel kapcsolatban talán még tudna valamit mondani a biztos asszony. Amikor én hozzászólhattam ehhez, akkor úgy látom, hogy ez egy kihívás a bizottság számára, tehát nagy a kihívás, és nem tudom, hogy lesz-e elegendő pénz arra, hogy olyan struktúrákat hozhatnánk létre, hogy a korrupció eljen harcolhatjunk, itt nem tulajdonképpen adócsalásból van, és ez nem a fekete gazdaság, és beszéltünk egy jelentésről, amely a párhuzamos, úgynevezett párhuzamos gazdasággalról szólt. Tehát most azt szeretném tudni, hogy tulajdonképpen egy bűncselekményekről van szó, van mi. A másik, egy levél, másik kérdésem egy levélrel kapcsolatos, amelyet egy másik biztosnak címeztek, és a kérdés az volt, amikor, amikor a reklámcsalásokkal beszélünk, akkor a, a, az alapok eltérítéséről és a többi, e, akkor nem kaptunk ezekre a kérdésekre választ. E, a bizottság e, hasznol-e az ilyen vállalati csalások ellen, vállalati bűncselekmények? A harmadik kérdésem, a harmadik országból származó munkavállalók kérdése. Az az érzésem, hogy az emberkereskedelem és a harmadik a országból származó munkavállalók kizsákmányolása eléggé szoros kapcsolatban van. Nem, mit terveznek ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, elnök, mondja az elnök. A Schengeni kérdéseknek a jelentéstevő előadója tehet még fel kérdést. Köszönöm szépen! Köszönjük biztos asszony, hogy eljött. Azt szeretném, hogyha tudná, hogy az Európai Parlament kész arra, hogy együttműködjön önökkel, hogy megoldást találjunk a kérdésekre, de hogyha emlékszik a ciprusi elnökség első beszédére, akkor láthatjuk, hogy ez nem nagyon jó jel az új időszak kezdésére. Tehát mi nem szeretnénk megváltoztatni a Schengeni szabályokat, javítani szeretnénk rajtuk, és az Európai Parlament részéről nem akarjuk a határellenőrzéseket bevezetni, anélkül, hogy egy európai alapú szabály ne lenne. Kiegyensúlyozott megközelítést szeretnénk alkalmazni, és nem tudom, hogy mennyire állnak készen a tagállamok arra, hogy új biztonsági intézkedéseket hozzanak. Például az új intelligens határellenőrzési csomagot elfogadják, és nem tudom, hogy annyira akarják-e az állampolgárok szabad mozgását e, ennyire támogatni. Tehát hogyha mi nem tudjuk megvédeni ezt a szabad mozgást, akkor nem vagyunk hajlandó új biztonsági intézkedéseket hozni. A Schengeni rendszert illetően a tárgyalásokat nem sokára el szeretnénk kezdeni, és tudjuk, hogy a, a próba az pozitív eredményeket hozott, de nem, kaptunk, nem kapott még a parlament részletes információt ezekkel kapcsolatban, ezért szeretnénk kérni, hogy ha tudna valamit hozzátenni, akkor tegye meg. Elnök, köszönöm szépen, most lezárjuk a listát. Még majd tizen kérnek szót. Először azonban a biztos asszonyt kérjük meg, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és utána megint kap mindenki egy-egy percet. Thank you very much, Madam Chair. I'll try to be brief and... Uh, Rövid leszek. És örömmel visszatérek majd szeptemberben, hogy egy pár nyitott kérdést megvitassunk még. Ami a Schengeni témát illeti. Puzetil úr, új javaslatom ezzel kapcsolatban nincsen. Fele és Weber urak együttműködünk, megnézzük, hogy hol nincs egyetértés, és eh, reméljük, hogy az új elnökséggel és a tagállamokkal együtt tovább tudunk majd lépni ezen a területen a nyári szünet után, amikor egy kicsit erült a vihar, és eh, tényleg megnézzük, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Örülök, hogy a parlament ilyen ambiciózus, ezzel kapcsolatban nem változott a véleményem. Jelenleg nem túl rózsás a helyzet, ezzel egyetértek, és nem is vagyok túl optimista, ezt is el kell, hogy mondjam de összeülünk majd, és munkatársaimmal megnézzük, hogy tehetünk-e valamit. A parlamenttel természetesen szoros együttműködésbe kívánunk lenni ezzel kapcsolatban, hiszen a Schengeni térség megerősítésére van szükség, mégpedig helyesen. Ami most előttünk van, az nem elég erre. Ami Romániát illeti Reding alelnök asszony sok állásfoglalást készített el, vagy mondott el ezzel kapcsolatban szerdán, amikor a biztosok kollégium összeül, ezt a témát megvitatjuk, aggasztó a helyzet. Osztjuk természetesen a az önök aggájait, hiszen a demokratikus intézményeket tiszteletben kell tartani és nem saját célokra felhasználni. Ami Máltát illeti, tudatában vagyok a helyzetnek, napi szinten kapok jelentéseket a menekült hullámokról, az, a bizottság részéről készek vagyunk segíteni szakértelemmel, pénzzel is. Több alkalommal elmondtam már, hogy kések, készek vagyunk új visszatelepítési programokat indítani, illetve e, a menekültek átcsoportosítását elvégezni, de hát ez szükség van más tagállamokra is. Ez a Jai napi rendjére kerül majd tíz nap múlva. Az új miniszterrel beszélek majd, és megnézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy Máltát támogassuk. Romero Lap az asszony. Egy hónappal ezelőtt egy állapotfelmérést készítettünk el, ezt átküldtük aznap parlamentnek, az elnöküknek hat havonta ezt megtesszük annak érdekében, hogy a Schengeni átláthatóságot növeljük, és annak irányítását is átláthatóbbá tegyük. Ezt a bel- és igazságügyminiszterek megvitatják, és remélem, hogy valami hasonló kör majd a az Európai Parlament keretein belül, és hogy hol voltak a problémák az elmúlt hat hónapban a Schengen keretein belül, mik a kihívások, és így tovább. Ez egy nyilvános jelentés, olvashatnak arról 11 ügyről, amivel kapcsolatban munkálatokat végeztünk az elmúlt hat hónapban. Wikström asszony, igen, egyetértünk, és köszönöm az elvégzett munkát ezzel kapcsolatban. Ön is és jó magam is egy felfüggesztési mechanizmus szeretett volna. Ez nem sikerült elérni, de igyekszünk valahogy átültetni a gyakorlatba ezt az ötletet, még ezt a gondolatot. Jövőben a közös alkalmazásról készítünk elő egy anyagot, ez a Stockholmi programban szerepel nem mondhatom azt, hogy ezt annyira támogatnánk a tagállamok, de ezt minden esetre napirendre tűzzük, és igyekszünk megkezdeni a megbeszéléseket ezzel kapcsolatban. A közös szolidaritás érdekében is tényleg munkátokat végzünk. Albrecht úr, ami az adatmegtartás irányelvet illeti, vagy reformat illeti, beszéltünk erről, és ahogy tudják, az értékelés is rámutatott arra, hogy a bizottság részéről meglehetősen sok gyenge pontot sikerült beazonosítani a jelen jogszabályban, a hatály vonatkozásában, ahol azzal kapcsolatban, hogy kifér hozzá az információhoz, a megtartás időtartama, a költségek kapcsán. Tehát van egy sor gyenge pont, amivel foglalkozni kell, amit módosítani kell. Az egyik legnagyobb probléma azonban maga a hatály. Az e-privacy irányelvel ez lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy általános biztonsági aggályokra hivatkozzanak ahhoz, hogy ezt felhasználják. Tehát uh, itt van egy hiányosság, uh, ami az e-privacy irányelvhez kapcsolódik, annak módosítására is szükség lehet ezen témakörben. Az e-privacy irányelv is uh, felvizsgálattárgyát képezi majd, és mindezt természetesen az általános előrelépés tükrében kell vizsgálni. tehát Minden kapcsolódik egymáshoz, Tudatában vagyok az ír ügynek is, ami ugye bíróság előtt van, körülbelül egy évre van szükség ahhoz, hogy ez lezáruljon. Gyeng úr, a korrupcióval kapcsolatban igen zajlanak a munkálatok, készítjük elő a jelentést, együttműködünk a tagállami szakértőkkel, egyetértek, hogy itt nem csak a bizalmat, a demokratikus rendszerekbe vetett bizalmatása alá a korrupció, hanem hozzájárul a válsághoz is, hiszen a jogi ágazatban annyi pénz elveszi, Görögországot is megemlítette, de hát van számos más példa is. A korrupciós problémákkal Görögországban foglalkozunk a Task Force keretein belül Ezzel kapcsolatban a belügyi főigazgatóságtól is érkeztek be információk, és természetesen vannak itt további dolgok, amelyekkel foglalkozni kell a jövő évi jelentés tükrében. Remélem, hogy ősszel majd részletesen visszatérhetünk erre. Ami pedig a munka vállalókat, munkaadókat és a visszaéléseket illeti. Van egy munkaadói szankciós irányelv, amelynek végrehajtására sor kell, hogy kerüljön minden tagállamban. Van egy öt éves stratégia ezzel kapcsolatban jó óra, ami a SZISZ jelentést illeti, pozitív ez, még ennek az eredményei nem kerültek hivatalosan benyújtásra, de pár napon belül megérkezik ez a strandra olvasmánynak. Köszönöm szépen. Most, miután még tizen szeretnének hozzászólni, mindenkit arra kérnék, hogy egy percben szóljon hozzá, így lesz lehetőségünk arra, hogy választ is kapjunk. Biztos asszony ígéretet arra, hogy szeptemberben folytathatjuk ezt, szerintem ez talán megoldást jelenthet. Guillaume asszony. Euh, Megpróbálom. Köszönöm szépen. Azt beszélt, hogy sikerült előrelépni bizonyos kérdésekben, de a Libe bizottság száma, számára azért mégiscsak vannak bizonyos félelmek, ugyanis bizonyos szerkezetek nem, mese, nem működnek megfelelően, és hogyha majd meg fogjuk szavazni bizonyos rendeleteket, akkor nem biztos, hogy elérjük, hogy ettől a csomagtól elvárt eredményeket megtaláljuk bennük. Tehát nem tudom, hogy milyen hozzáadott ért értékre lesz ennek az új általános változatnak. Tehát szeretném az ő véleményét hallani ezzel kapcsolatban. És az árnyékjelentést tevők ugyanis most a Dublin, Dublin 2-vel kapcsolatban most tartanak megbeszélést. Köszönöm szépen! Képviselő, Először is térjünk vissza röviden a román helyzetre. A bizottság egy jelentést készít ezzel kapcsolatban jövő héten. Nem tudom, hogy a biztos asszony szólna -e arról, hogy ebben mi minden van, különösen ami Romániát illeti, és hogy a múlt héten történteknek van erre visszahatása. Aztán másodszorban úgy gondolom, hogy Románia vonatkozásában és esetlegesen Bulgária vonatkozásában is ezt a jelentést napirendre kellene tűzni ebben a bizottságban. Aztán adott megtartást a Frankfurti Allgemeine Zeitungban az volt, hogy késni fog az irányelv, de ön arra engedett következtetni, hogy lehet, hogy erre még sem sor. Néha vannak ugye módosítások, és néha ugye elállnak az ilyen jogsértési eljárásoktól. Nem tudom, hogy mi lenne, elállnának, és tényleg az, elkészítenék a tervezetet, hiszen amit Németország tesz, ezzel kapcsolatban ugye nem világos, és az egésznek a célja sem világos, de mindaz, ami Németországban történik, tehát ez egy komoly probléma ezzel kapcsolatban módosításra van szükség, nincs még egy évünk, és nem is igazán lenne tisztességes eljárásra elmondani Németországot. Kapa Nikola úr? Köszönöm, biztos asszony, hogy újra eljött. Nagyon jó, hogy így a nyári szünet előtt még el tudott jönni. Három dolog először is, ami a görögországi menekültügyi eljárásokat illeti. Tudja, hogy finanszírozási hiányosságok vannak országunkban, és vannak olyan dolgok is, olyan finanszírozási elemek, amelyek még nem jutottak el a bizottságtól Görögországhoz az ügyben. Nem tudom, én bejutottam egy kérést ezzel kapcsolatban. Kaptam ugyan választ, de ez egy kicsit nyitva hagyja ezt. Nem tudom, hogy lehet-e kötni ezt a finanszírozást ahhoz, hogy mondjuk személyeket vegyünk fel, ugye megvan az új ügynökség, nincsenek azonban, nincs elegendő számú munkatárs, és nem tudunk felvenni többet Körögországból, tehát nem tudom, hogy ezzel mit lehetne tenni. Aztán az emberi jogi az helyzetet említettem, ez igaz, azonban azt is látni kell, hogy a Törökországból átkörök száma is növekszik. Kérdésem, hogy ugye voltak itt kezdeményezések a bizottság részéről. Kérdés az, hogy lesznek-e új bizottsági kezdeményezések? Mert ugye vannak kezdeményezések, de mégsem csökkennek a menekült áramlatok. Ugye felderítjük ugye ezeket a személyeket, de mégsem csökken összességében az érkezők száma. Aztán a törökországi visszafogadási egyezmény. Tudom, hogy az Elvizi úrral folytat majd megbeszéléseket meg mi is beszélünk vele majd. Itt is vannak kérdések, hogy kapcsolódik az egész a bizom tárgyaláshoz, és így tovább, ez egy politikai kérdés, tudjuk. A kérdés itt az, hogy a jelen meglévő megállapodást használhatjuk el 2002-est addig, amíg ez a megállapodás nem kerül megkötésre, mert hát valahogy együtt kell velünk és kommunikálni kell, és köszönöm. Keller asszony. Nem Schengennel kapcsolatban kérdezek, mivel mindenki Schengennel kapcsolatban kérdezett, eh, ami pedig az internetes határokat illeti, rá szeretnénk mutatni arra, hogy nem igazán volt világos arra, hogy milyen célra kerülnek ezek felhasználásra. Nem tudom, hogy voltak ezzel kapcsolatban, vagy volt ezzel kapcsolatban előrelépés. Eh, mindenképpen érdekes lenne tudni, ugye a belső határok átjárhatósággal és más témák vonatkozásában és aztán a tengerimentési mentési folyamatok, ezt is megemlítette, ezek nagyon fontosak a bizottság számára, ezt támogatjuk is, de az Európa Tanácsi jelentés a tengeren elhalázott menekültekkel kapcsolatban szintén ajánlásokat fogalmazott, meg következtetéseket vont le, és elmondták, hogy nem a felderítés a probléma, hiszen mindenki tudta, hol a hajó, hanem nem jöttek menteni azok a hajók sem, amelyek közelben voltak. Nem tudom, hogy lesznek-e javaslatok ezzel kapcsolatban majd. Az Európa Tanácsi javaslatok gyakorlatba történő átültetésére. Tehát az, hogy mit tennének, mit tesznek annak érdekében, hogy itt változna a helyzet. Köszönöm. Elnézést, hogy mindenkit arra kényszerítek, hogy röviden fogalmazom. Roger. Igen, mindenképpen fontos, hogy vonzuk a jogképesítéssel rendelkezőket harmadik országokból. A kérdés, hogy erre mennyire van szükség a harmadik, ország, harmadik világ országaiból érkezők vonatkozásában helyese az, hogy a legjobban képzetteket, különösen az egészségügyből elszívjuk, elvonzuk akik aztán ugye az első világ luxorban tevékenykednek, vagy az első világ luxor érdekében tevékenykednek. Aztán a Frontex vonatkozásában, hogy a görög-török határon sokan menekülnek át, ez meglehetősen nem jól dokumentált folyamat, nem tudom, hogy itt a menedék jog megadásával kapcsolatban mi a helyzet, nem tudjuk ugye beazonosítani, hogy veszélyes az adott ország, amíg azt tudjuk, melyik országból érkezik az illető. Köszönöm. Hancsó úr. Aș vrea Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnénk mondani Malmström biztos asszonynak a prezentációért, és azért, hogy milyen elkötelezettséget mutat a Schengeni térség megőrzése, megtartása mellett. Nagyra értékelem nyitottságát is az Európai Parlamenttel folytatott vitában. Nem fogom most elismételni mindazt, amit a kollégáim már elmondtak, de mivel többen hivatkoztak a romániai helyzetre, én is el szeretném mondani pár dolgot, illetve azt szeretném kérni a biztos asszonyt, hogy egy elemzést végezzenek el mielőbb, de ez legyen objektív és nem részlehajló. Ami, a, ami Romániában történik most, az tulajdonképpen a demokrácia helyreállítása. Véget vetünk egy elnöki diktátori időszaknak, ami az elmúlt három és fél évben történt. Amit Ryan Bezeszko alatt történt, az teljesen alkotmány, vagy ami most történik vele, az teljesen összhangban van a jogszabályokkal, az előírásokkal. azt, tehát azokkal a szabályokkal, amelyet a korábbi kormánypártok bevezettek. Kicsit gyorsabban lépünk talán, mivel az embereknek egész egyszerűen elege van. Július 29-én lesz egy népszavazás, amelynek keretében az emberek szavaznak majd az elnök személy, személye mellett vagy ellenem. és azt hadd mondjam még el, hogy soha senki nem tesz semmit, ami ellenébe menne az igazság szolgáltatásnak. Az szabad nálunk, és a román állam legfontosabb alappillére ez. Nem azt fogjuk tenni, ami az elmúlt három és fél évben történt Basescu elnök szinte diktátori uralma alatt ez az igazság, és az Európai Bizottság is látni fogja, hogy igazat mondok. Köszönöm. E, igen, jó lenne, hogyha a román helyzetről többet beszélhetnénk. E, jelenleg ebben a rövid egy órában erről nem tudunk beszélni. Antonescu úr. Köszönöm szépen, Antonescu asszony. Nagyon köszönöm. Én is a román helyzetről szólnék pár szót, hiszen válaszolnom kell a kollégámnak. Igyekszem ezt nagyon, nagyon röviden megtenni, mivel rövid az idő. Az európai értékek súlyos értését látjuk most Romániában, teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az igazságszolgáltatás függetlenségét, a hatalom megosztást és így tovább nem beszélhetünk arról, hogy Romániában most vezetik be újra a demokráciát, hiszen hogyha azt gondolják, hogy a házelnököt, a szenátus elnökét, az ombudsman, és felfüggesztik az elnököt a hatalomból, kormányzati döntésekkel, hát nem tudom, hogy ez demokrácia, ez szerintem nem. Hogyha a kopenhágai kritériumok, amelyeket ugye mindannyian ismerünk, hogyha ezek kötelező érvényű szabályok lettek a, volna, vagy voltak ugye a csatlakozáshoz, a piacgazdaság, az emberi jogok tiszteletben tartása, és így tovább. Nos, ha mindez így van, akkor mindez alapján hogy ítélhetnénk meg ezt a e, helyzetet? Hogyha ilyen súlyosan megsértik a demokratikus folyamatokat e, egy országban. Köszönöm. Most pedig szeretnék megkérni mindenkit, hogy ezt a vitát ne folytassuk. A magyar helyzetről már pontosan tudjuk, hogy mennyire nehéz ilyenkor visszafogni magunkat. Egészen biztos vagyok benne, hogy lesz erre majd még időnk ebben a szakbizottságban. Bauer asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Mivel nagyon kevés az időnk, Kérdéseimet szeptemberig elhalasztom. Elnök, nagyon szépen köszönöm, ez nagyon kedves öntől. Jiménez asszony parancsoljon. Jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt, illetve hogy ilyen elkötelezetten védi az állampolgárok prioritásait, mint például a Schengeni kérdéskört. Én szeretem volna megkérdezni öntől, hogy kaptam információkat terrorizmus ellenes szakértőktől, hogy a szervezetbűnözés és a terrorizmus növekszik azokban az országokban, amelyek az arab tavasz országainak tekinthetők, és hogy szeretném tudni, hogy önök ezzel tisztában vannak-e, mit tesznek, azokkal az országokkal együttműködnek-e, amelyeknek tengeri határaik vannak ezekkel az országokkal. Illetve ön is elmondta, hogy a jövő év elején több információt kapunk majd ezzel kapcsolatban, hogy mi zajlik a terrorizmus áldozatainak nyújtandó támogatással kapcsolatban, ugyanis most változtatták meg ezt a támogatási rendszert, és eh, szeretném kérni öntől, hogy legyen ennek az őrangyala, és hogy védjük meg nem csupán a terrorizmus áldozatait, hanem másokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Az utolsó hozzászóló pedig Korace Bildasszony. Köszönöm szépen, igen, nagyon röviden fogok szólni. Köszönöm, biztos asszony hogy ilyen elkötelezett, és köszönöm jó munkáját. A vízum kérdésekkel kapcsolatban kérdeznék valamit. A felfüggesztési záradékról beszélt, illetve a kölcsönösségről és a vízumliberalizálás lehetséges visszaéléseiről a Nyugat-Balkán területén. Szeretném kérni, hogy adjon nekünk egy aktuális tájékoztatót. Ön ugyanis annyira gyorsan, olyan helyesen reagált, amikor visszaélésekre derült fény. A következő kérdésem pedig Törökország. Tudjuk, hogy politikai szempontból milyen padhelyzet alakult ki, de ön talán megtalálja módját annak, hogy a helyzetet feloldja, és előrelépéseket érjen el a az utazás megkönnyítésével kapcsolatban mondjuk diákok, üzletemberek számára szerintem nagyon fontos, hogy a vízum tekintetében előrelépések történjenek. Nagyon köszönöm, hogy az elnök biztos asszony parancsoljon. Nem tudom, hogy tud-e röviden válaszolni mindezekre a kérdésekre. Hát nagyon köszönöm Sajnálom, hogy Guillaume asszony elment, ugyanis természetesen az Európai Bizottság részéről nagyon tisztában vagyunk azzal, hogy még a nagyobb előrelépések tekintetében is még mindig maradnak a vízumkérdéssel kapcsolatban problémák, illetve elnézést a menedékügyel kapcsolatban, és biztosítanunk kell hogy egy többletértéket nyújtunk, előrelépések történnek. Kétség nem fér hozzá, hogy nagyon nehéz tárgyalások lesznek ezek az ősz folyamán. azt mondja, a CBM jelentés, ez július 18-án kerül beterjesztésre. Catherine Day a főtitkár foglalkozik ezzel, természetesen az illetékes főigazgatóságok is foglalkoznak ezzel. Nyilván ez nem az én saját jelentésem, ezért még nem olvastam, de minden bizonyal a legutóbbi fejlemények is megjelennek majd ebben a jelentésben. Ami pedig Németország kötelezettségszegését illeti, talán Albrecht úr tudja, ismeri, ezeknek a jogi okait egy 2005-ben elfogadott irányelvvel kapcsolatos két éves haladékot kapott Németország. És ha azt mondom, hogy ezt az irányelvet szeretném módosítani, és szeretném, ez nagyon időigényes lenne, és talán tudják, hogy a tagállamok nem szívesen módosítják az irányelvet. Egy talán két tagállam van, amely hajlandó erről egyáltalán beszélni, Még ez is több évbe telhet, hogy eh, egy javaslattal előálljunk, nem hogy ezt el is fogadtatjuk. Úgyhogy eh, Németországgal kapcsolatban ez lenne a válaszom. Papa Nikolau úr, igen, valóban tisztában vagyunk a görög problémákkal, az új görög miniszterrel tárgyalni fogok azzal kapcsolatban, hogy a cselekvési terv hogyan halad, és hogy hogyan tudjuk a továbbiakban támogatni Görögországot most, hogy létrejött a kormány. Tisztában vagyok a problémákkal, illetve az abszorciós kapacitásokkal, mert a bizottság részéről rendelkezésre áll a pénz, de a pénz felhasználásával kapcsolatban lehetnek problémák. Úgyhogy megpróbáljuk a nemzetközi kötelezettségek végrehajtását tekintetében befolyásunkat, pozitív befolyásunkat felhasználni. Ami pedig Törökországot illeti, hogyha megállapodásra tudunk jutni a visszafogadásról, az nagyon-nagyon jó lenne. A megállapodást később hajlandóak majd aláírni, elolvasták már a megállapodást, elégedettek vele, de természetesen időközben el kell mélyítenünk a megállapodásunkat, illetve az együttműködésünket Törökországgal, hogy még többet tegyenek azért, hogy ezt a nagyon súlyos helyzetet kezeljük. Keller asszony, az okos határokról, Smart Border. Itt két kérdés van. Az egyik, hogy a regisztrált utazási programok a jóhiszemű utazók esetében több éves vízumokat is adjunk ki, akár ilyen példát láttunk már Hollandiában például, illetve egy belépési-kilépési rendszer, ahelyett, hogy a mondjuk a útlevélbe belebélyegeznek, inkább egy elektronikus mm, rendszer alakuljon ki. Egy hatásvizsgálat foglalkozik azzal, hogy ez hogyan is valósulhatna meg. Aztán, ami a Frontexet illeti, van egy új rendelet, talán tudják ezt, és most már van egy személy, aki az ottani emberi jogi kérdésekkel foglalkozik majd. A Frontex rendelet nagyon világosan kimondja, hogy bármilyen tagállamnak be kell tartania a nemzetközi egyezményeket az alapjogokkal kapcsolatban, ugyanis ott az együttműködéshez a támogatás felfüggeszthető. Bronz úr, igen, igen, és szükség van a képzett munkavállalókra. Nagyon sok ország, illetve vállalat mondja, hogy Európában nem tudják megtalálni a szükséges munkavállalókat. A tagállamoknak kell erről dönteniük, nem pedig a bizottságnak. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy az eljárásokat egyszerűsítjük, hogyha valaki mondjuk mérnököket, orvosokat vagy informatikusokat akar behozni más országokból, akkor azt megtehesse. Aztán a nem dokumentált menetékesek, még akkor is meg kell oldani, hogy megállapítsuk, honnan származnak a személyek, hogyha nem tudják azt bizonyítani. Jimenez asszony, igen, tisztában, tisztában vagyunk a szervezetbűnözés, illetve a terrorizmus problémáival. Egy kicsit kevésbé súlyosabb probléma, mint azt eleinte gondoltuk. Minden esetre az feltételezhető, hogy nagyon sok fegyver áll rendelkezésre, így megnövekedik az összekapcsolódás, különböző bűnözési területek összekapcsolódásának lehetősége. Eston asszonynal, és együtt működünk, illetve a terrorizmus ellenes képviselővel. Úgyhogy igen, tisztában vagyunk az ottani tendenciákkal, és aztán Koracá Bildasszony. Mindig is nagyon jó volt az együttműködés a nyugat-balkáni országokkal, nemrégiben adtuk át a koszovói kormánynak a cselekvési tervet, azonban még mindig érkeznek beszámolók a hazánkból, Svédországból, hogy hogyan élnek vissza a vízumkönnyítése Boszniából például, és a Frontex részéről pedig friss európai adatokkal rendelkezünk, ez alapján próbáljuk nézni, hogy a jóhiszemű utasok helyzetét hogyan tudjuk megkönnyíteni, és hogyan tudjuk megakadályozni azon bűnözői hálózatok tevékenységét, akik kizsákmányolják az embereket. Törökországgal kapcsolatban pedig igyekszünk a vízumkódexet a lehető legnagyobb mértékben felhasználni, és a többi tagállamot is erre biztatjuk, diákok, gyermekek, kutatók, üzletemberek esetében akár el is törölhetjük a vízumköltségeket. Van egy dokumentumlista különböző országok számára. A külügyi szolgálat és a különböző országokban tevékenykedik. Törökországban sajnos még nincsen ilyen, de erre törekszünk és több belépésre jogosító vízumokat is szeretnénk kiadni. Ez már megtörtént egyébként, vannak előrelépések, még nem elég persze, de vannak előrelépések, és Törökországgal pedig igyekszünk együttműködni. A szabályok megváltoztatása az sok időbe telik nyilván, de ősszel erre majd visszatérünk, és a szokásos eljárást folytatjuk le, ahogyan más országokkal is. Elnök asszony, ne haragudjon, hogy ennyire siettem a válaszokkal, remélem, hogy minden kérdés sikerült megválaszolnom, és akkor ősszel visszatérek és válaszolok a további kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi kérdésre ki tudott térni. Köszönöm tehát, és akkor eh, szeptemberben folytatjuk. A biztos asszony pedig mindenkinek kellemes nyaralást kíván. Köszönöm. Okay, and now we, we are continuing with... Rendben, akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Ez valójában egy 11-es napi rendi pont. Az Euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló cseresegítségnyújtási és képzési program, ez a Periklész 2020-as program, McIntyre asszony a jelentés készítője. És szeretném McIntyre asszonyt felkérni először is, megvár, Várunk egy percet. Hogyha valaki szeretne kimenni a teremből, akkor kérem, tegye meg, az gyorsan, és aztán folytatjuk a munkát. A Periklész program 2013 végén jár le, az új 2020-as program pedig biztosítja a folytonosságot az euró hamisítás elleni védelmének területén. Van egyébként egy másik téma is, hogy a parlament adja beleegyezését a program kiterjesztésével kapcsolatban a nem részes országok esetében, egy Diaz de Mera úra jelentéstevő, akkor nem tudom, hogy kimente mindenki, aki ki akart menni, most pedig akkor megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentésevőknek a segítségüket és az együttműködést. Különösen Teriek kollégát, aki az első jelentésemmel is foglalkozott. Szeretném megköszönni a bizottságnak is, akik részletes tájékoztatást nyújtottak a szakértői csoport munkájáról és az én jelentéstervezetemmel kapcsolatos véleményükkel. Ez a program a nemzeti, európai és nemzetközi hatóságok közötti együttműködést segíti elő, azon hatóságok között, akik az euró hamisításával kapcsolat ellen harcolnak. Ez egy kis 1 millió eurós évi költségvetéssel rendelkező program. Ezt szeretnénk 2014-ig megújítani, ezt a programot. Amikor 2001-ben bevezettük ezt a programot, a Gerhard, Gerhard Schmidt volt a Libe jelentéstevő, és a, a szocialisták szociális frakció segítségével működött együtt. A célja az volt, hogy a korlátozott forrásokat oda koncentráljuk, ahol leghatékonyabbak lennének. És én ezt kaptam meg, és ezt látják tükröződve az én, járnék, eh, az én jelentés tervezetemben is. Persze 2000-2001-ben a parlamentnek a szerepe csak tanácsadói volt, de a Lisszaboni szerződés után most már együttdöntési hatalmunk is van, és épp ezért komolyan fogják venni a nézeteinket. A bizottság javaslata érzésem szerint bizonyos területeket nem pontosan határozta meg, és én szeretném épp ezért ezt a programot jobban célzottabbá tenni, és maximalizálni a rendelkezésre álló alapokat. Különösen a hetedik és nyolcadik pontban azt hiszem, hogy nagyon nagy számú célcsoport van, és ez túl széles körű, és ezért inkább nem kellene kevés forrásokat adni mindenkinek, hanem olyan helyekre koncentrálni, ahol megsokszorozódna a befektetett pénz. A, több, a másik terület, ahol, amelyről valószínűleg lesz majd vita, mert eléggé vitás a kérdés, ez az a társfinanszírozási e, arány. És reméljük, hogy a tanácsban lesz majd megállapodás, és gondolom, hiszen közös a cél. De mivel az összeg korlátozott, ezért e, csökkenteni kellene a társfinanszírozási rátát azért, hogy többre elég legyen a e, a pénz. Tehát megfelelő helyekre 70%-ot kellene célozni, és a kivételes körülményekre 80%-ot. Azt hiszem, hogy nem kell ennél többet mondanom, de nagyon szeretném a, az árnyék jelentéstevők véleményét hallani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Először is szeretném megkérdezni a ciprusi elnökség képviselőjét, hogyha jelen van. Panajotu úr, adom meg a szót. A ciprusi elnökség szeretné megerősíteni, hogy a Korepertől megkapta azt a mandátumot, hogy tárgyalásokat kezdjen el, amint az Európai Parlament ezzel készen áll, tehát az első olvasattal. És már is várjuk a tárgyalást. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen rövid és hasznos megjegyzést tett. Most pedig Csau úr az Olaf részéről fog a bizottság oldaláról felszólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megkapta a bizottság és a szak, szót, és Olaf, az Olaf nevében, hiszen mi is felelünk az euró védelméért. Ez a e, bizottságnak egy szolgálata, amely foglalkozik ezzel a helyzettel. E, McIntyre asszony érdekes jelentését elolvastuk és támogatjuk. És ez megerősíti azt, hogy ezt a programot e, folytatni kell, tehát ez egy nagyon jó előrelépést jelentett. Persze vannak olyan területek, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk majd a Libe Bizottsági vitát is megismerni. Nyilvánvalóan az első kérdés a korlátozott eszközöknek a jelenléte a jelenlegi periklészi, de a 2020-as periklészi programmal kapcsolatban, hiszen annak is korlátozottak lesznek az anyagi eszközei. Ugyanakkor nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy multidisziplináris részvétel legyen, hiszen az euró hamasítása az kapcsolatos a szervezett bűnözéssel, és nagyon fontos, hogy másokat is belevonjunk, tehát ügyészeket is a képzésekbe, bírákat főügyészeket, a rendőrség szereplőit, hiszen ők mind fontos szerepet játszanak az euró hamisítás elleni eh, harcban. A társfinanszározási rátát illetően a bizottság azt javasolta, hogy a jelenlegi arányokat folytassuk, a periklizben, tehát 80%-ot jelent ez, és kivételes és jogos esetekben amelyek az éves munkaprogram alapján szükséges, akkor akár 90%-ra is felléphetünk. Mert vannak szakértői csoportok, vannak küldöttségek, tagállami küldöttek, és számukra egyedül nehéz ilyen magas szintű társfinanszírozást elérni. Épp ezért az a 10% nagyon fontos. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Megjegyzések az árnyék jelentéstevők, vagy mások részéről? Senki? akkor a jelentéstevőt kérem, kérdezem meg, hogy van-e valamilyen megjegyzése még a társfinanszírozási arányjal kapcsolatban, vagy akármi mással. Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 6-a, tehát az egész nyár rendelkezésre áll, hogy a módosítókkal foglalkozzunk. Most pedig van még néhány percünk az adatvédelmi anyaggal kapcsolatban. Nem tudom, hogy itt vannak eljelentéstevők. Albrecht úr és Rucas úr nincsenek itt. Rucas úr itt van, de Albrecht úrnak is itt kellene lenni, mert ezt a két anyagot együtt szeretnénk tárgyalni, hogyha visszahívnák, akkor megköszönnem. Gondolom, hogy sok hozzászólás lenne. Uh, if uh, Mr. Albert can, can arrive hogyha Albrecht urat be tudják hívni, akkor kezdhetjük, de hogyha nem találják, akkor egy kis szünetet tartunk, nem sokára megkapjuk a választ erre a kérdésre. Uh, he's uh, coming in five minutes, so... öt perc múlva jön. Jó, akkor öt perc szünetet tartunk. És aztán ezzel a két programmal folytatjuk. Oké. Okay. Rendben. Akkor mindkét jelentéstetőt szeretettel üdvözöljük. Úgy tűnik, hogy nagyon jó az együttműködés köztük, de hát legalábbis ez az én megyomásom. Tehát akkor együtt tárgyaljuk ezt a két anyagot, Droccás és Albrecht urak a jelentéstevők és ezek közös eszmecserék voltak, amelyeket májusban tartottunk, aztán pedig az első munkadokumentum változatról fogunk tárgyalni, és aztán intenzíven fogunk dolgozni ezekkel a témákkal. A nyári szünet után aztán meg lesz a jelentés tervezet. Ezért szeretném megköszönni, megkérni először Albrecht urat, hogy foglalja össze ezt az első munkadokumentumot. Köszönöm szépen. Can start presenting this uh, working document, which is... Nos, előttünk van tehát ez a dokumentum, amely az egész megközelítést uh, tartalmaz, az egész csomagról szól ez az anyag. Ennek a célja az, hogy a 95-ös, 46-os adatvédelmi irányelvet megnézzük, hogy hogy alakul, és hogy az új bel- együttműködés és az új irányelvre is reagáljunk. Tehát egy új adatvédelmi irányelvre született javaslat január 25-én érkezett ez, folytatjuk a munkálatokat ezzel a két anyaggal kapcsolatban. Éppen ezért Truccesz és úr és jó magam, hogy az irányelv és a rendelet jelentéstevő és szoros együttműködést folytatunk, mivel az Európai Parlament a kezdettől fogva ugye közös megközelítést kért az adatvédelemmel kapcsolatban. Nagyon lényeges tehát, hogy egyformán együttesen közelítsük ezeket a témákat. Azt szeretnénk, hogy koherens, harmonikus módon alakuljon ez az egész anyag, és az évek során azt kértük, hogy tényleg erőteljes adatvédelmi keret működjön, amely a töredezettségnek és a jogbizonytalanságnak is ellen hat. Nagyon lényeges, hogy tényleg konzisztensen érdemi szinten tudjunk előre mozdulni. Mindez tényleg nagyon hatékony munka keretében zajlik, hiszen az üléseket is összehozzuk a két javaslat vonatkozásában, és gratul- garantáljuk azt, hogy ugyanazt a szintű adatvédelmet biztosítsuk minden területen, mindenhol, ahol ez végrehajtásra kerül. Így végzünk közös munkát mindezzel kapcsolatban voltak már technikai jellegű üléseink a bizottsággal e témában. Megkezdjük az irányelvvel kapcsolatos technikai üléseket is, és a nyári szünet után majd folytatjuk az ezzel kapcsolatos munkákat. Ugye foglalkozunk a rendelettel is, e, ennek keretein belül már áttekintettük a nyitott kérdéseket, megnéztük, hogy hol kellene, vagy lenne jó, hogyha összhangba hoznánk az álláspontokat, hol jó az eredeti javaslat, hol kellene rajta módosítani. Igyekszünk tényleg valami közös anyagot kidolgozni a parlament részéről a reformcsomagot illetően. És hogy a LIBE koordinátorok egyetértettek abban, hogy az elnök is elmondta, a LIBE bizottságban lesz egy parlamentközi éves ülés a, az igazságszolgáltatás, tehát a szabadság és a jogok térsége területén. Ez októberben lesz. Véleményünket ezzel kapcsolatban azért később során ö, alakítjuk majd ki. Ezen túlmenően készül a parlament részéről is egy hatásvizsgálat természetesen úgy gondolom, hogy a következő parlament közülés alkalmával lesznek majd már konkrét munkadokumentumaink, amelyek keretein belül kidolgozhatjuk a, az anyagot konkrétan majd. Általánosságban véve az általános irányultság a, a FASZ jelentés keretén belül került elfogadására körülbelül egy évvel ezelőtt ahol is voltak még bizonyos nyitott kérdések. A cél az, hogy a lehető legmagasabb szintű harmonizáció legyen annak érdekében, hogy minden körülmények között tényleg védjük a személyeket és jogaikat. Ez az első leges cél, amit el akarunk érni a 95-46-os irányelv vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy az adatalanyok jogait is erősíteni szeretnénk. Az a benyomásunk, hogy ezt úgy tudjuk a legjobban elérni, hogyha kialakítunk egy keretet, amely az adatalanyoknak jogokat biztosít, egyetértési jogot, például átláthatósági szabályokat alakít ki, és a törlésre való jogot is kialakítja. Ez valamint különleges rendelkezések lesznek kényes adatok, illetve a gyermek adatok vonatkozásában. A harmadik fontos téma az volt, hogy a független adatvédelmi ügynökségek szerepét meg kellene erősíteni. A 29-es cikk munkacsoport nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon mindebben, és ez is a reformban meg kellene, hogy jelenjen. Ezen túlmenően természetesen szankciókat is szerettünk volna felvetetni valamint jó lenne, hogyha lenne a nemzetközi adattovábbítással kapcsolatban is konkrét szabály. Itt a harmadik országok országokkal folytatott tárgyalások is fontosak, például az EU-USA tárgyalások ezügyben koherensnek kell lennünk mindezzel kapcsolatban, ami a konkrét szabályokat illeti, meg szeretném adni a szót Dimitros Drucesnak. Nagyon köszönöm, elnök. Igen, Drucász úr, szó, tessék. Nagyon köszönöm, köszönöm, Jan. Én is eh, hangsúlyozni szeretném a csomag szintű megközelítés eh, fontosságát. Nem szeretnék eh, még jobban részletekbe menni, Jan Albrecht is rámutatott arra, hogy hogy zajlanak a munkálatok, mi történik. Szeretnénk egy közös időkeretet kidolgozni a rendelet és az irányel vonatkozásában koordináljuk, szinkronizáljuk az üléseinket, vagy szinkronba hozzuk az üléseinket, és meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, elsősorban az árnyék jelentéstevőknek, eh, Jan Albrechtnek, mindenek előtt természetesen, aki vezető szerepet eh, játszik ebben, és aki nagyon ambiciózus programot dolgozott ki. De természetesen köszönöm a Libe titkárságnak is a munkáját. Eh, tényleg is igazi csapatról beszélhetünk. Ez egy nagyon nagy csomag, nagyon-nagyon fontos csomag ez az európai polgárok számára. Ezért is gondolom azt, hogy milyen, milyen, milyen jó az, hogy kialakítottuk ezt a, az együttműködést, és hogy erről beszélhetünk is ma mai vita során. Ez a csomagszerű megközelítés nagyon-nagyon lényeges másik oldalról. Ez már felveti az első kérdéseket is egyben tekintettel az irányelvre, hiszen a kollégák valószínűleg tudják, hogy a tanácson belül vannak tagállamok, amelyek már bizonyos álláspontra helyezkedtek, melynek értelmében nem kívánnak beszélni az irányelv kérdéseiről. Nem tudom, hogyha van a bizottság részéről képviselő a körünkben, őket szeretném megkérdezni, hogy mi az ő álláspontjuk, gondolnak ők? Én elmondhatom, hogy kb. két héttel ezelőtt Cipruson voltam annak érdekében, hogy a soron következő immáron soros elnökséggel beszéljek, konkrét kérdéseket tettem fel az illetékes miniszternek, ezzel kapcsolatban. És el kell, hogy mondjam nagyon őszintén, hogy én nem igazán kaptam meg a kívánt válaszokat. Továbbra is nyitottnak tűnik ez a tanács keretein belül. Hogy is mondjam, úgy gondolom, hogy eh, aggódhatunk egy kicsit eh, a, a tekintetben, hogy a tanács, bizonyos tagállamunk, hogy állnak az irányelv kérdéséhez. Éppen ezért a live kollégákhoz fordulnék, hogy esetlegesen fogalmazzanak meg ötleteket, gondolatokat, hogy hogyan kezelhetnénk ezt a témát, hogy hogyan tudnánk esetlegesen nyomást gyakorolni a tanácsra és bizonyos tagállamokra, olyanokra, akik eh, az óvatosság ott választják, mint eljárást az irányelvvel kapcsolatban. Jan Albrecht és jó magam is kicsit megosztottuk a munkadokumentum prezentációját is. Kicsit belelógunk egymás témájába, mik a reform legfontosabb elemei, csak egész röviden először is. Ugye a személyekről, uniós polgárokról beszélünk, akik ugye nem, tehát nincs hatáskörük az adataik kezelése vonatkozásában ez ügyben éppen ezért nagyon lényeges a karta 8. cikke és a szerződés a az EUMS 16. cikke alapján, hogy megfelelő adatvédelmet biztosítsunk számunkra. Nagyon lényeges, hogy a magán és az állami szektorra ugyanaz a szabályok vonatkozzanak bizonyos megkötésekkel, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra, a bűnüldözésre természetesen. A technológia fejlettség szintjét is tükrözzünk kell természetesen, bár személyes véleményemet mondom azzal, hogyha azt mondom, hogy osztjuk természetesen a kollégák aggáját, úgy gondolom, hogy a technológiai fejlődés olyan gyorsan zajlik, hogy néha tényleg nem igazán tudjuk, hogy hogyan tudjuk figyelembe venni a következő javaslatban az esetleges technológiai fejleményeket. Eddig igyekeztünk azonban mindezt megtenni. Aztán azt is el kell, hogy mondjuk, hogy alapvető adatvédelmi szabályokról szólunk az adatkezelés és csere vonatkozásában rendőrség és igazságügyi hatóságok bevonásával hogy részvételével megfelelő jogi keretet biztosítunk a vállalkozások és a magánszemélyek számára, amennyire erre lehetőség van. Ezen túlmenően eh, igyekszünk eh, biztosítani az alapvető jogok eh, tiszteletben tartását a reform során természetesen. Aztán pár szót még arról, hogy miről kellene majd még beszélni, miután lezajlottak az első elárnyék tárgyalások. Jan Albrecht meglehetősen ambiciózus programot dolgozott ki, órákat töltöttünk ennek tárgyalásával. Nos, ö, az első árnyék jelentéstevő ülés után azt hiszem elmondhatjuk, hogy a következőkre jutottunk következő kérdésekkel kell még foglalkoznunk. Először is meg kell néznünk a bizottság szerepét a delegált és végrehajtási jogi aktus vonatkozásában. Megállapodtunk abban, hogy további ülésre van szükség e téma megtárgyalására, hiszen meglehetősen fontos kérdés ez. Aztán hogy vehetjük ki az uniós ügynökségeket és szerveket ebből. Aztán foglalkozni kell az uniós jog és a nemzeti jogi rendelkezések összhangjával. Aztán tisztán kell látnunk a határokon átnyúló ügyekben is természetesen. Ezen túlmenően megállapodtunk abban is, hogy további tisztázásra van szükség, a jogos érdek, közérdek és közbiztonság fogalmak vonatkozásában. Nem szeretnénk, hogyha itt átfedő, egymást átfedő szabályok lennének. Aztán foglalkozni kell a mm, ilyen harmadik országos adatokkal, tárolt adatokkal kapcsolatban. Ezek a fő kérdések, amelyek vonatkozásában további vitára lesz még szükség, de biztos vagyok abban, hogy a munkálatok során még továbbiakat is beazonosítunk majd. A kollégákat természetesen arra kérjük, hogy tárják elénk, hogy, hogy gondolják ők, mit gondolnak ezekről a témákról. List of questions. Köszönöm szépen, rengetegen jelentkeztek hozzászólásra, hogy ezeket a kérdéseket még meg kell válaszolni, de először is az elnökségnek akarom megadni a szót. Nem tudom, hogy akarnak-e szólni. Minden esetre Bulanzsi asszony itt van a bizottság részéről, úgyhogy neki fogom akkor megadni a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök összen. Először is a bizottság részéről szeretném megköszönni a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat és rajtuk, rajtukon kívül az Európai Parlament munkatársainak is köszönjük, hogy a műszaki, technikai találkozókon során a rendelet szövegével foglalkoztak. A munkadokumentum mot üdvözli a bizottság, ugyanis nyilvánossá tesz, érthetővé teszi, hogy nagyon sok olyan terület van még, amelyen dolgozni kell. Különösen és az korábbi hozzászólások szarán is hallottuk ezt, az adatvédelem alapjogának a kérdés, kérdésének a meg e, a belső piaci dimenzió e, megerősítése, az adatvédelem minél jobb végrehajtása, különösen azon hatósoknak, akik ezt a védelmet biztosítják, és a 29-es cikk alapján történő biztosítás. Aztán a bizottság számára fontos, hogy a belső piaci dimenzió megerősítése kéz a kézben jár az administratív kutatásokkal, és figyelembe veszik a globalizáció kérdését is. E, üdvözöljük a parlamentnek a kész, e, készségét arra, hogy gyorsan és ambiciózusan lépjünk e, előre ebben az anyagban, és hogy mélyebben menjünk bele azokba a kérdéseket, amelyeket a dokument, munkadokumentumban már azonosítottak. Egy kérdésre szeretnék vissza visszatérni. Ez az európai szervezetek és ügynökségek szabályainak a kérdése. És ez pedig a 42 per 2001-es szabályzat. Amikor 2010 novemberében először beszéltünk erről az adatvédelmi csomagról, a bizottság eh, világosan jelezte, hogy eh, ezekre a szervezetekre vonatkozó szabályokat is a csomag részévé kell tenni. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhatom. Egy kérdést tettek föl, amerre nem tudok pontos eh, választ adni, és pedig, hogy a soros elnökség milyen fajta hozzáállást mutat a csomaggal kapcsolatban. Mi egy teljes csomagot szeretnénk megvalósítani, tehát egy teljes megközelítést az adatvédelemmel kapcsolatban, amelyet a Lisszaboni szerződést tesz szükségessé. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Fosz úr kap szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek. Támogatom az elhangzottakat. Egy pár kiegészítő megjegyzésem lenne még azzal, hogy ezt az egyetemleges megközelítést alkalmazzuk, tehát hogy kis cégekre, nagy cégekre, állami szektorra, magánszektorra, mindenkire ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. Nos, ehhez bizonyos tisztázásokra van szükség, bizonyos tisztállátásra. Éppen ezért az említett pontosítások tényleg nagyon lényegesek annak érdekében, hogy ne legyen bizonytalanság a különböző modellekből kifolyólag. Aztán a kérdés az, hogy egy gépjármű regiszter nyilvántartás mennyiben kell, hogy ugyanazokat a szabályokat, ugyanazokat a szabályoknak feleljen meg, mint egy keresőrendszer, vagy egy biztosítási cégre vonatkozó szabályok. Nos igen, ezeket akarják itt összefoglalni, ezért is lényegesek ezek a pontosítások. Két dolog ezzel kapcsolatban. Nagyon gyakran beszélünk a delegált jogi aktusokról. Ezeket gyakran bírálják, és ezek sem feltétlenül járulnak hozzá a tisztán látáshoz. A kérdés az, hogy hol annyira technikai az egész, hogy már nem nagyon tudunk mit is csinálni, de az a lényeg, hogy a delegált aktusok egy kicsit jobban belekerüljenek ebbe az egészbe. Ami a koherenciát illeti, gyakorlati szempontból is meg kell ezt vizsgálni, hogy mennyire gyakorlatias az egész ebből a szempontból, mint a delegált jogi aktusokat, mint a koherencia mechanizmust meg kell nézni annak érdekében, hogy ne alakítsunk itt ki egy ilyen társjogalkotói szintet, hanem ezt tényleg egyrésztről végre tudjuk hajtani. Aztán a további pontosításokat illetően a törölhetőségről, illetve a törlésről, illetve a továbbvitelről. Nos, ez online szempontból, szociális média formákban nagyon lényegesek. Ez más területekre is alkalmazható kell azonban, hogy legyen vannak itt bizonyos tisztázási, pontosítási követelmények még ezzel kapcsolatban, ami az egésznek pedig a kiegyensúlyozottságát illeti. Ugye az eredeti gondolat az volt, hogy nagyobb fokú saját felelősséget biztosítsunk a vállalkozások számára, és komoly büntetéseket is felvegyünk esetlegesen ennek végrehajtása érdekében. Tényleg jó lenne mm, észszerű egyensúlyt kidolgozni, és komolyabb ösztönzőket az üzemi adatvédelmi munkatársak számára például, Az a lényeg, hogy egy kiegyensúlyozott anyag jöjjön létre. Köszönöm. Uh, Madame Intveld. Köszönöm, Intveld asszony parancsoljam. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőknek közös megközelítésükhöz. Azt hiszem, hogy ez nem csupán hatékony, hanem egy politikai jelzés is. Ugyanis ez a parlament egy egyetlen eszközt követelt, kért egységes védelmi szintet, mégis ehelyett két eszközt kaptunk. Úgyhogy ez már eleve gyengébb, mint amit mi szerettünk volna elérni. Önökhöz hasonlóan én is hallottam a, olyan plegykákat a tanács részéről, hogy azt mondják, hogy hát még néhány évet várhattunk, nem olyan sietős a dolog, várjuk meg a kerethatározatot. Én szeretnék ennél egy kicsit tovább is menni, és nem csupán azra kérni őket, hogy sürgősen kezdjék meg a munkát, hanem legyen egy eszmecsere. Ha a tanács elutasítja, hogy az irányelven dolgozzon, nekünk pedig el kell utasítanunk a velük való munkát bármilyen olyan dosszién, amely ezzel kapcsolatos. Tudom, hogy Timothy Kirkhope kitér a hitéből, ha ezt meghallja, de nem tudom, hogy az EU PNR-rel kapcsolatban miért kéne nekünk dolgoznunk, hogyha a tanács nem hajlandó dolgozni ezzel az irányelvel kapcsolatban. Őszintén szólva, kollégák, én a biztonság, szabadság, jogérvényesülése területén azt látom, hogy a tanács és a parlament egyre távolabb kerül egymástól, hát ez tarthatatlan. Szerintem ez alapvető fontosságú, Szerintünk, a, szerintem a csomagnak csak egy részén lenne szabad dolgoznunk. Következő megjegyzésem, ez egy általános jellegű. Axel Foss is egyetért ezzel, hogy a végeredménynek nagyon magas szintű adatvédelmet kell biztosítania, de elveken alapuljon, és kockázat vezérelt legyen, nagyon kemény szankciókkal. Tehát olyan jogszabályra van szükség, amely nagyon széles körű adatvédelmi folyamatokat, vállalatokat, egyéb szervezeket fed le, akkor biztosítanunk kell, hogy az eredményes, és csak akkor eredményes, ha elveken alapul és kockázatvezérelt. Végső megjegyzésem pedig sokáig fogunk beszélni az új adatvédelmi jogszabály részleteiről, de azt mindig észben kell tartanunk, hogy a jelenlegi adatvédelmi jogszabályt hogyan hajtják végre. És ezt nagyon ö, diplomatikusan mondom, azért a tökéletestől nagyon távol van. Az EU intézmények maguk olyan jogszabályokat hoznak, amelyek megsértik a jelenlegi adatvédelmi jogszabályokat. Azt látom például, hogy az Európai Bizottság elfogadja passzív módon, hogy az EU-s jogszabályokat harmadik országok jogszabályain felül, jogszabályai azokat felülírják EU-s területen, akkor én nem értem, hogy most minek kell ennyi pénzt meg időt fordítani ezekre az új jogszabályokra, hogyha már a meglévő jogszabályokat se tudjuk érvényesíteni. Ezt nagyon határozottan képviselem egyébként. Biztosítanunk kell, hogy ha törvényeket, jogszabályokat hozunk, akkor azokat igenis töltsák tiszteletben és alkalmazzák. Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, nagyon köszönöm. Egyre növekszik a lista, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy maximum két percben, mondjuk másfél percben szóljon hozzá, Álvaro úr parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Míg, míg Intfeld asszony az irányelven dolgozik, én a rendeleten dolgozom, nagy öröm ez, és tudják talán, hogy nagyon hatékony a munka, de Jan Albrechtnek is nagyon köszönöm, mert ahogyan Docász kolléga mondta, nagyon ambiciózusan közelíti meg ezeket a találkozókat, és hát sajnos nem tudunk vele olyan gyakran találkozni, a nő szeretné. Szerintem nagyon jó ez, nagyon nagy kihívás. Én magam sem sietek hogy teljesítsük ezeket a szabályokat, illetve a feladatot teljesítsük, ha csak nem tudjuk azt jól elvégezni. Egyszerűen nem vagyok hajlandó semmilyen időtervet elfogadni ezzel kapcsolatban, mert jó jogszabályra van szükségünk, nem pedig gyors jogszabályra. Hatalmas csomagról van szó, és a bizottság szerintem nagyon jó erőfeszítéseket tett, ugyanis ez egy nagyon szilárd, megalapozott csomag. De szerintem, ha egy ilyen nagy feladatról van szó, akkor nyilván mindig lehet jobbítani a dolgokon, a tagállamoknak pedig mindig az az érdekük, hogy az innovációt figyelembe vegyék, ugyanakkor viszont az állampolgárok érdekeit, jogait is védjék. Látom én, hogy ketyeg az óra, de ha a rendeletről beszélünk, egyszerűen nem értem, hogy az EU-nak miért kell ebből a rendeletből saját magát és intézményeit kizárnia. Hát csak a mások erőfeszítéseire van szükség. Szerintem úgy először a saját házunk táját kell rendbe tenni. Ahogyan Sophie kolléganőm, illetve Axel Foss is mondták, először is egy olyan dolgot kell bevezetni, ami a kontextus elvének megfelel. Kétségeim vannak egyébként a személyes adatok törléséhez való jogról, the right to be forgotten. Nem tudom, hogy a 250 fős vállalatoknál van-e szükség adatvédelmi biztosra, illetve egyéb kérdéseket is említettek, de látom, hogy kevés az időm, úgyhogy akkor itt be is fejezném. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Latford Bárónő. Álvaro által felvetettekkel kapcsolatban, illetve Albrecht úr, aki a rendeletről szólt, egy közös munkadokumentumot állítottak össze, Mindkettejük részéről nagyra értékelem a munkát, de arról beszélt, hogy az ipar az egyik olyan szektor, amelyel konzultáltak, és arra lenne kíváncsi, hogy milyen konzultációt folytattak, milyen gondolatok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a működő intézkedésekkel kapcsolatban például a beleegyezéshez való jog, illetve a right to be forgotten, tehát a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogról szólni. Biztosítanunk kell, hogy a fogyasztókat nem piszkálják állandóan, hogy 5 másodpercenként egyezenek vele valamibe. Nyilván azt is biztosítanunk kell, hogy van egy olyan nagyon trükkös gyakorlat, amit láttunk gyakran az interneten. Például két doboz van, amit kipipálhatunk vagy sem. Előfordulhat, hogy mind a kettőt kipipáljuk, ugyanis az egyik azt mondja, hogy nem akarok ilyen jellegű tájékoztatást kapni, a másik pedig, hogy akarok ilyen tájékoztatást kapni az egyik pozitív válasz, a másik negatív válasz, elvileg nem lenne szabad engedni, hogy mind a kettőt kipipáljuk. Figyelmetlen fogyasztó pedig megteheti. Úgyhogy valamilyen módon elő kellene érni, írni, hogy ezt a zöggenőmentes üzleti folyamatot ne akasszák meg. Azt hiszem, hogy túlságosan sok a részlet a szervezéssel kapcsolatban, és szerintem az eredményekre nem összpontosítanak kellőképpen, úgyhogy egy fajta jelölő négyzetes megoldást alkalmaznak, és szerintem egy kis rugalmasságra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úrat szeretném megkérni, hogy szóljon hozzá, ugyanis ő az ITRE bizottság jelentéstevője, szerintem hasznos lenne, hogyha őt is meghallgathatnánk, illetve az ITRE véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy egy kicsit elkéstem. A vita nagyon érdekes, és az általános hozzáállással kapcsolatban elégedett vagyok, saját gondolataimat is szeretném hozzátenni ahhoz, amit eddig láttam, illetve megbeszéltem önökkel, még nem született döntés arról, hogy az 50-es szabály vagy a megerősített 49-es szabály fog érvénybe lépni. A jelentéstevőnek, Albrecht úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyire nagy szerepet biztosított számomra, ugyanis remélem, hogy így nagyon jó eredményre jutunk majd. Az ITRE háttérrel nagyon fontos számomra, hogy a vállalatokat a fejlődésre összpontosítsuk, illetve ösztönözzük, ugyanakkor viszont az egyének jogait védjük. Egyes javaslatok nem erre törekednek, főként számos vállalattal találkozókat tartottam, és az eléggé világos, hogy a különböző vállalatok között azért különbséget kell tenni, mint például a biztosított társaságok, önkéntes szervezetek, pénzügyi vállalatok. Ahogyan Fosz úr említette, az egy kaptafára készült megoldás itt nem fog működni. A DPO-k, tehát az adatvédelmi biztosok helyzete nem megoldható mondjuk egy 200 fős vállalatnál, úgyhogy ezt is meg kell vizsgálnunk, illetve az ellenőrző, feldolgozó kérdése véleményem szerint itt talán nagyobb felelősséget, nagyon e, nagyobb elszámoltathatóságot kell biztosítani az elsődleges ellenőr számára, az ITRE árnyék jelentéstevőivel, illetve másokkal folytatott viták során azt láttuk, hogy vannak olyan területek, amelyeket meg kell vizsgálni, itt javaslatokkal fogunk élni, de szerintem ne siettessük a folyamatot, nagyon határozottnak kell lennünk, hogy a mandátum, illetve a ciklus végéig, tehát 2014 végéig megszülessék ez a jogszabály. Szerintem e, ezen túl ne csúszson át ez már a következő ciklusba, ez mindenki számára rossz lenne, az üzleti vállalkozások egyének számára egyaránt. A személyes adatok megőrzésének megszüntetéséhez való jog egy olyan tényező, amit nagyon pontosan kell meghatározni, figyelembe véve az egyén szükségleteit, illetve az ipar szükségleteit és az egységes belső piac szükségleteit is. Ennök köszönöm szépen, Hírsasszony következik, majd Romero López asszony, illetve Kirkopor, nem tudom, szeretne ön is hozzászólni. Tehát Hírsasszony először. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek. A Foglalkoztatási Bizottságban én voltam a jelentés elkészítője, éppen ezért azokra a kérdésekre koncentrálok, amelyek ez a munkával kapcsolatban felmerültek. A foglalkoztatási adatvédelem ugye nagyon töredezetten kezelt téma, 82-es cikk vonatkozik erre, itt az áll, hogy e rendelet keretein belül van a tagállamoknak lehetősége arra, hogy stb. stb. Szóval itt a tagállam és az unió közötti viszony tisztázandó lenne nemzeti parlamenti képviselőkkel találkoztam, akik azon a véleményen voltak, hogy ez egyáltalán nem vonatkozik ez az anyag a foglalkoztatási adatvédelemre, szerintem ez sokkal egyértelműbben kellene ezt megfogalmazni. Talán jó lenne egy külön fejezetet kidolgozni ehhez annak érdekében, hogy a foglalkoztatottak illetve foglalkoztatási adatvédelem kérdéseire koncentrálni tudjunk. Felmerültek bizonyos kérdések arra, hogy valaki törlésre kerüljön, vagy elfelejthető legyen. Mi van, hogyha valaki kikerül az adott cégtől, de a, nyugdíj, a céges nyugdíjrendszernek még mindig részét képezi, akkor itt most törölni kell az adatait, vagy nem. Tehát itt olyan gyakorlati dolgok merülnek fel, amelyek még nem egészen világosak az egészségügyi adatok a munkavállalók vonatkozásában szintén egy kényes kérdést jelentenek. Itt is megfelelő szintű védelmet kell biztosítani, nem szabad, hogy alássuk a nemzeti standardokat. Aztán a munkahelyi videó ellenőrzés kérdése, tehát a biztonsági kamerás ellenőrzés, nem tudom, hogy ezt a kérdést hogy kezelik. Mi van olyankor, hogy ha valaki Berlinből Brüsszelbe kerül, cégen belül ez működhet, de mi van olyankor, hogyha mondjuk Delhibe helyezik át az illetőt, tehát itt van még bőven gyakorlati kérdés, amelyekkel foglalkozni kell. Én a magam részéről abból indulok ki, hogy a struktúra megtartása érdekében tényleg valamit szemelveles kell kidolgozni. Köszönöm. Madame, uh, Rom- Köszönöm szépen, Romero López asszony következik. Majd Kirkopúr. Köszönöm, elnök asszony. Nos, valóban az a csomag, amelyet ma vitatunk meg, illetve amelynek vitáját most kezdtük meg, valójában, valóban csak egyetlen egységes eszköz kellene legyen és nagyon nagy kár, hogy jól lehet a bizottság nyomás gyakorolt arra vonatkozóan, hogy a rendeletben nagy előrelépések történjenek, az irányelv jelenlegi helyzete tulajdonképpen visszalépés a korábbi kerethatározathoz képest. Ezért nagyon fontos, hogy a parlament egy közös álláspontot képviseljen, amikor a bizottság nem tudott a tanácssal szembeszállni, hogy egy közös csomagot hozzanak meg, ugyanis ami tény, hogy ennek egységes eszközként kellett volna létrejönnie, ugyanis egy állampolgárnak ha nem gyanús állampolgár, miért van jog az adatvédelemhez, de hogyha gyanús állampolgár és kiszolgáltatottabb helyzetben van, akkor kizárjuk a rendeletből, és egy külön irányelvet hozunk rá vonatkozóan, tehát a kiszolgáltatottsága még nagyobb lesz. Ezért én azt gondolom, hogy a bizottságnak nem volt elég ereje, határozottsága elérni, hogy közös csomag jöjjön létre, és nagyon jó, hogy a parlament így módon pedig arra törekedjék, hogy a csomagot csomagot közösen adják be, nyújtsák be. Jól lehet, nagyon sok probléma volt, szerintem ahhoz ragaszkodnunk kell, hogy amikor egy nagyon nehéz pillanatban, nagyon nehéz kontextusban születik ez az irányelv, amikor gyakran alapjogok sérülnek meg a gyanús állampolgárok esetében, és ez nem eléggé megalapozott, nincs elég indokolás, arra kell köteleznünk a kormányokat, hogy ugyanazt a küszöböt, védelmi, adatvédelmi küszöböt őrizzék meg, amelyet a nem gyanús állampolgárok számára megkövetelünk. Vagy indokolják meg, hogy amikor vannak kivételes jogszabályok, indokolják meg, hogy ezeket a jogokat miért sértik meg. Nagyon gyakran nem látom ennek a kellő indokolását, ezért jó, hogy a parlamentnek közös álláspontja legyen, és érjük el, hogy amit nem tudott az irányelvel elérni a bizottság, a korábbi kerethatározathoz térjünk vissza. Elnök, nagyon köszönöm. Kirkop úr parancsoljon. Először is elnök asszony, elolvastam a az ön megjegyzését, hogy én most mindenkinek a kérdésére válaszolok, de hát remélem, hogy úgy értette, hogy néhány kérdésre válaszolok, elsősorban az európai PNR, tehát utasadatokkal kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy az én szempontjám, szempontomból olyan kérdésekre válaszolnék, amelyet a, a parlament elnökével kapcsolatos, és a bizottság néhány megjegyzésével, tehát, hogy az én jelentésem újra helyreállítása fontos, azért, hogy ezekre a fontos elemekre visszatérhessünk. Röviden szeretnék először is gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához, különösen ahhoz, hogy hogyan áll hozzá ehhez a, monda, a munkához tehát, hogy valóban a megfogalmazásra is koncentrál, de szerintem szükséges, hogy elismerjük azt is, hogy amikor az előadó olyan módon foglalkozik ez egy-egy anyaggal, akkor senkinek nincs joga panaszra, mert konzultál velük, figyelembe veszi a véleményeket, stb. Az én, én úgy látom, és a frakcióm is úgy látja, hogy szükség van egy új rendeletre, méghozzá egy olyan rendeletre, amely világossá teszi ezeket a kérdéseket, egyértelműen határozza meg a definíciókat mindazok számára, akik ezzel kapcsolatban vannak hiszen felmerülhet a kérdés, hogy miért alkossunk új jogszabályokat, hogyha már van jogszabály. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni, hogy ne túlzott jogszab- túl sok jogszabályt hozzunk létre. Ezen a területen a technológia nagyon gyorsan változik, az adatfelhasználás is nagyon gyorsan változik, gyorsabban, mint a korábbi években. Magas szintű adatvédelmi normákra van szükség, és biztosítani kell el azt, hogy a különböző ágazatok, például a bankágazat iránti bizalom, na ez utóbbi azért elég nehéz, és, a, és az vállalkozásokban való bizalom, bizalmat megerősítsük, javítsuk, és pedig az adathoz való hozzáférés és védelem szempontjából. Ezt európai szinten kell szabályozni, nyilvánvalóan különböző szinteken, az Egyesült Királyságban például a közvéleményt nagyon izgatja ez a kérdés. És a vállalkozások számára ennek a terhe nem súlyos, tehát minimális, tehát arra kell gondolnunk, hogy olyan fajta, meg, olyan fajta védelmet biztosítsunk, amely nem túl nagy terhet tesz a vállalkozások vállára, és amelyben bízik a közvélemény. Köszönöm szépen, szerintem jól miért léptünk előre. Sophie kért egy szót, kért szót, hogy röviden reflektáljon bizonyos megjegyzésre, és aztán a két előadót kérem meg, hogy még fűzzön hozzá valamit. Csak világosá szeretném tenni, hogy nem az ön jelentésével kapcsolatos volt a megjegyzésem. Én tudom, hogy ön a Schengennel kapcsolatban mit gondol. De én arra gondoltam, hogy úgy fogadtunk el egy jogszabályt, hogy feltételeztük, hogy lesz egy irányelv, amely bizonyos fajta védelmet biztosít. De hogyha a bizottság a kerettel megelégszik, és nem is gondolnak az irányelve, nyelvre, hiszen azt mondják, hogy mivel van keretegyezmény, ezért nem kell irányelv, és akkor még várunk egy pár évet. Hogyha tényleg ez a helyzet, tehát, hogyha a tanács megerősíti, hogy nem hajlandók foglalkozni az irányelvvel, akkor nekünk olyan jogszabályjal kell foglalkoznunk, amely kapcsolatos a, az irányelvvel. Tehát a senkeni kérdéssel szemben itt egy nagyon is közvetlen kapcsolat van. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Szerintem ezt a vitát majd még folytatni fogjuk de mielőtt ezt a kérdést lezárnánk, akkor a két jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy megjegyzéseket tegyenek. Először Ducas úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönjük e- ezt a nagyon is értékes vitát. Két megjegyzésem lenne csak. Az első, a kollégák megjegyzésével kapcsolatos, azzal a megjegyzéssel, hogy azt mondták, hogy nem szabad elsietni ezt a kérdést, jó jogszabályra van szükség, hát ez nyilvánvaló. És pont ez a célunk. Én nem szeretném azt látni, hogy az ilyen irányba tett erőfeszítés tehát a gyors és intenzív előkészítés, az nem azt jelenti, hogy elsietjük a dolgokat, hanem jól akarunk felkészülni elsősorban a háromoldalú tárgyalásokra. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azban, hogy ezt a parlamenti időszak vége előtt szeretnénk lezárni. A másik kérdés pedig, és ez a legfontosabb kérdés az irányelvvel kapcsolatban. Tehát, hogy továbbra is ezt a csomag szintű megközelítést folytassuk, és egyetértek mindazon kollégákkal, akik ezzel kapcsolatban felszólaltak. Nyilvánvalóan a célunk az volt, hogy egy egységes megközelítés legyen, csak egy rendelet legyen mindenre, de sajnos a bizottság a munkájukban, amely persze jó volt a javaslatokban, inkább egy rendeletet választott, nem irányelvet, hát ezzel együtt kell tudni élni, de mindent meg kell tennünk, hogy azért ezt a csomagszintű megközelítést alkalmazzuk. És a, a kollégák hozzászólása is azt jelzi, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért eléggé agresszívek legyünk. Köszönöm szépen, és akkor Albrecht úrnak a rövid megjegyzése. Köszönöm szépen, köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak, és köszönjük az árnyék előadóknak is, hogy ilyen szoros együttműködést sikerült kialakítani, és nagyon jó csapatmunkát végeztünk, és Keri úrral is, az ITRE és az IMCO kollégabeli kolléganővel. Nos, néhány rövid megjegyzésem lenne. Az internetes környezet és a tartalmat illetően figyelembe kell venni az összefüggéseket, nem csak ilyen különböző boxokban, dobozokban kezelni őket. Elsősorban az adat alany szempontjából fontos ez, hogy tudja, hogy milyen fajta adatvédelemről van szó. Van például valamilyen profilírozási intézkedés, vagy lokációs adatokról van szó. Tehát Világosabban kellene látni, hogy milyen módon kapják meg a tartalmat, és ez már előrelépést jelent. Már rámutattam arra, hogy a különböző jogi kereteket illetően milyen fajta folyamatokról lehet szó, tehát hogy van-e lehetőség arra, hogy le, lehetnek -e olyan kategóriák, amelyek magasabb feldolgozási terhet jelentenek, és amelyek könnyebb feldolgozási terhet jelentenek. Ezt még egyelőre nem lehet megállapítani már, az, a tájékoztatási kötelezettség egy hatalmas előrelépés. a Hős beszélt a foglalkoztatási adatvédelmi szabályokról. Most nem eléggé világos, hogy mi van benne, mi nincsen benne. Szerintem a rendeletet alaposan meg kell vizsgálni az ITRE bizottsággal együtt, hiszen szerintem a foglalkoztatási szabályokat illetően is kellene, hogy legyen egy külön fejezet. Természetesen a a nemzeti és az EU adatvédelmi szabályok kapcsolatát tisztázni kell, és meglegyen az értelmezési marzs, amely mind az rendeletből indul ki. Egy fontos dolog van, szeretnénk ilyen következetes megközelítést alkalmazni. Kirkhope és Kelly kollégák is mondták, hogy akarjuk ezt a reformot, és szeretnénk, hogyha a szabályok harmonizáltabbak lennének, és ez természetesen azt is jelenti, hogy a tanácsnak elő kell állni a saját álláspontjukkal, azért, hogy elkezdhessünk, munka, elkezdhessük a munkát. De azt hiszem, hogy a soros elnökséggel is jó a munkaszellem, és reméljük, hogy a ciprusi elnökség a nyári szünet után majd megfelelő alapról indulhat a parlamenttel és a tanácssal a tárgyalásokat, illetően mind a két témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a gyümölcsöző cserét, és szeptemberre folytatjuk. A következő napi rendi pontunkkal kapcsolatban szeretném felkérni Bauer Edittet, hogy jelentés tervezetét mutassa be nekünk az Európai Uniós állampolgárok konzuli védelme külföldön. Első eszmecserénk már április 25-én lezajlott. Edith, tessék! Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Elnök, egy percet várunk, hogy elmenjenek azok, akiket ez nem érdekli, és utána folytatjuk. Köszönöm. So, this new proposal is... Tehát ez az új javaslat egy korábbi rendelet helyébe lép. Ez a korábbi rendelet 1995-re datálódik. Elnézést kérek, Bauer asszony, kérem szépen, hogy akik elhagyják a, helyet, a termet, azt hely, csendben tegyék meg. Úgy tűnik, hogy ez egy egyszerű, könnyű kérdés. Sajnos ugyanakkor a részleteit illetően mégsem olyan könnyű és egyszerű. Azt kell figyelembe venni, hogy a 23-as cikkben az áll, hogy az e- Európai Unió polgára harmadik állam területén Eh, amelynek az állampolgára, hogyha őt nem eh, védik meg a bármely tagállamnak a diplomáciai vagy konzuli hatóságai. Tehát mind, bármely tagállam ugyanolyan feltételeket kell, hogy biztosítson, mint a eh, nemzeti állam. Ebben ez a szabály azt teszi lehetővé, hogy összehangolási és együttműködési mechanizmusok jöjjenek létre. Ez is egy fontos kérdés, mert ez azt jelenti, hogy nem lehetséges új kötelezettségeket róni a tagállamokra. A jelentés tervezet egy kicsit más, mint az bizottság javaslata, egynek pedig egy alapvető oka van. Vannak lényegi különbségek a mindennapi konzoli védelem és, és a válság alatti konzula, konzuli védelem között. A mindennapi konzuli védelmi szolgálatok azt jelentik, hogy bármely tagállam külképviseletéhez lehet fordulni, és ugyanazt a segítséget, ugyanolyan szolgáltatást kapja az ember, mint a saját tagállamában. a konzuli védelmet életi, amikor válság e, idejéről van szó, az egy más kérdés. Ugyanis ennek a rendeletnek egy új része e, szól erről. És a múltbeli válságok tapasztalatai alapján figyelembe vettük a különböző helyzeteket. És a Lisszaboni szerződés a külügyi szolgálatot bízta meg azzal, hogy az EU képviseletek végezzék ezt a munkát. Az AFET bizottság is ezt veszi figyelembe. Természetesen vannak problémák a finanszírozást illetően, ugyanis nem szabad elfeledkezni arról, hogy három olyan ország van, a Kína, az Egyesült Államok és Oroszország, ahol mind a 27 tagállamnak van képviselete. Nincs olyan más ország, ahol mind a 27 országnak képviselete lenne. Ez pedig azt jelenti, hogy az eredeti gondolat, amelyet a bizottság elindított, az hatalmas terhet ró azon tagállamok számára, ahol ahol a külügyi képviseleteknek, külképviseletnek a száma nagyon magas. Még egy oka van annak, hogy miért ezt az irányt választottuk. Van egy másik jogszabály, amelyet most készítenek elő, ez pedig a polgári védelmi mechanizmus kérdése, amelyet sajnos nem a mi bizottságunk, hanem az ENVI fog tárgyalni. Ez a jogszabály szintén egy centralizált megközelítést alkalmaz a válsághelyzetekre. Amikor a a harmadik országból származó emberek családtagjainak a védelméről beszéltünk, akkor láttuk, hogy van egy eh, hiba a szövegben. A preambulomból eh, úgy terveztük, hogy a meghatározást a harmadik országbeli eh, családtagoknak a helyzetét hogyan határozzuk meg, azt azt mondtuk, hogy kivesszük, ugyanakkor a keresztutalást azt benne hagytuk. Tehát magyarázatként azt szeretném mondani, hogy ezt a meghatározást szeretnénk benne hagyni, tehát a családtagok, harmadik országbeli családtagok meghatározását. Ez a 2004-es 38-as irányelvben van. Az az érzésem, az a benyomásom, hogy ez jó megoldás lenne eh, a korábban említett problémára. A finanszírozás kérdését illetően szintén felülvizsgálatra van szükség, és az esmecserék után e, egy különleges alapgondolatát vetettük fel, ezek, ezt a tagállamoknak kellene létrehozni. Ezen kívül van még egy fontos kérdés. Ez most itt egy konzultációs folyamat, tehát nem kell minden részletre egy megoldást találni, és úgy tűnik számomra, hogy az ECOS általi, vagy a polgári védelmi mechanizmus keresztül történő finanszírozást nem tudjuk mi ebben a bizottságban és ebben a jogszabályban megoldani. Ennyit akartam magyarazatként fűzni a mi megközelítésünkhöz, hiszen ez egy kicsit más, mint a bizottságé. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Tanya Fajon arra kért, hogy röviden foglaljam össze a véleményét a szocialista frakcióban az árnyék jelentős tevési osztában még két hozzászóló, én is igyekszem röviden fogalmazni, a többieket is erre kérem. Tanya elégedett a, a tervezettel, és egyetért az apró kérdések megoldásával vannak módosítok, ugye a legtöbbet ő támogatja ezek közül, ezen túlmenően meggyőződése az, hogy az uniós delegációk a legmegfelelőbb helyek arra, hogy a képviselet nélkül rendelkező polgárokat képviseljék ezen túlmenően üdvözli azt, hogy egy ilyen közös alapot hozzunk létre a konzuli védelem vonatkozásában. Ez gyak- a gyakorlatban tulajdonképpen a szükségtelen komplikációk kockázatát minimalizálná. Úgy érzi, hogy ezt a koncepciót még egy kicsit ki lehetne jobban bontani a szövegben, be fog nyújtani további módosítókat, ezen túlmenően támogatja ezt a megközelítést is, hogy annak érdekében, hogy a polgárokat tájékoztassuk a jogaik adatról ehhez konkrét tagállami és uniós honlapok létrehozására lenne szükség. Ezen túlmenően a, az egésznek a hatája terjedelmét is meg kellene nézni minimális standardok tiszteletben tartására lenne szükség. Ezzel kapcsolatban is lesznek módosítói nem túlmenően tudomásul veszi, hogy a családtagok vonatkozásában ö, látni kell, hogy a családot nagyon szélesen ö, értelmezi, ezzel kapcsolatban is módosítót nyújt be, ami a Júri véleményével összhangban van. Az alapjogok ö, ö, és a képviselet ö, kapcsán. Ez röviden Tanya véleménye, Nevrészek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kolléganőm kért meg, hogy én is az ő nevében szólaljak fel. Köszöni a jelentéstevőnek a munkáját, hogy ilyen konzultatív módon bevonta az árnyék jelentéstevőket is. Az irányelv e, a parlament aggájainak e, kellene, algájára kellene, hogy válaszokat adjon. Nyilvánvalóan támogatja a javasl- az ajánlást, a javaslatot, a javaslatokat, és az elsődleges célkitűzése ennek az anyagnak az, hogy a a konzulá, konzuli védelmet élvezhessék az állampolgárok. Nagyon fontos, hogy széles körben tájékoztassák az, a polgárokat e, ezekről a jogaikról, és az összes e, kommunikációs módszert, modern kommunikációs módszert erre felhasználják. Ugyanakkor úgy látja, hogy az Európai Unió küldöttségeinek, képviseleteinek nem biztosít elég feladatot, és elsősorban válságidőkben a kolléganőnk osztja azt, hogy az együttműködés és a sürgősségi terv esetében való, és az evakuációs terveket illetően együttműködés legyen köztük és a különböző diplomáciai és konzulátusi testületek ezt a munkát elvégezték. Úgy látja Louis Michel kollégám, hogy az Európai Uniónak több hatáskört kellene biztosítani a különböző diplomáciai és konzuli hatóságokat illetően, hogy megerősítsék az európai polgárságnak a garanciait, és nagyon fontos, hogy az alapjogokat valóban tiszteletben tartsák és megnövekedett szerepet kell biztosítani a képviseleteknek. Ez lényegében Louis Mosel kollégának, az árnyékjelentéstevőnek a véleménye. Nagyon szépen köszönöm, Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nyilvánvalóan nem vagyok az árnyék jelentéstevő, hiszen Louis Michel, akinek a véleményét most a Griszbe kollégától hallottuk. Engem csak érdekel ez a téma, és ha emlékszenek a mumbai atrocitásokról hallottunk, és e, az EU állampolgárok köztük e, kollégáink nem tudtak konzuli segítséget kapni, nem tudtak hazatérni, tehát ez e, jól, jól mutatta, hogy a konzuli együttműködés a tagállamok között milyen gyönge. Épp ezért ezen javítani kell, hiszen az európai polgároknak az ilyen katasztrófa helyzetekben igenis segítséget kellene nyújtani. Nyilvánvalóan Natalit hallgatva értem, hogy miért fontos, hogy az a, az EU, Európai Uniós képviseleteknek miért akarnak nagyobb szerepet biztosítani. Ha jól értettem Natalit, akkor valóban fontos, hogy a konzuli képviseleteknek bizonyos felelősségi kéreket adjunk, de nem nagyon ismerem, hogy az EAS-nek mi is a szerepe, tehát nem tudom, hogy lehetne ilyenfajta feladatokkal megbízni. De nagyon szeretném azért, hogy e, legyenek ilyen telefonos e, vonalak, és e, az interneten is lehessen információt találni arról, hogy hogy is állnak a dolgok. Tehát a saját útlevelük illetve a saját országuk, az képviselve vannak-e ott, és hogy milyen fajta készenléti terv létezik, tehát, hogy kivel is kell először kapcsolatba lépni. De hát azért a pénzegyi oldalról problémákat látok, és nyilvánvalóan azon tagállamok, amelyeknek legerősebb a konzuli hálózata, fogják a vállukra venni azokat a terheket, azon országokkal szemben, ahol nincsen konzuli hálózat. Tehát engem azért ez eléggé aggaszt. Köszönöm szépen. Lezárom a hozzászólók listáját hiszen Marcelici úr érkezik, Franz és Kirzov úr következnek egy másfél-két percben. Gyakran azt mondják, hogy ne tegyünk fel kérdéseket a politikában, hogyha nincs meg a válaszunk. Nos, én nem tudom erre a választ. Nem tudom, hogy nem veszélyes-e, hogyha valami olyanra teszünk jogszabályravaslatot, ami már működik, különösen veszély, vészhelyzetekben, életveszélyben, és így tovább. Nem tudom, hogy tényleg elutasíthatjuk-e az embereket, akiknek ilyen, akik ilyen komoly problémával állnak szemben. Kérkapor? Elnök asszony, Nagy McIntyre kollégám nevében beszélek, ő az árnyék jelentéstevő az ECR részéről ez ügyben. Értelmezésem szerint azért lépünk tovább ezen a területen, hogy nagyobb legyen a tisztállátás, illetve az egyetértés a válsághelyzeteket illetően, ahol is ugye nagyon fontos szerepet játszik az olyan EU-s polgárok helyzete, akik nem tudnak támogatást kapni a saját országok diplomáciai szolgálatától. Éppen ezért, hogy ilyen ügyben nagyon fontos, hogy tényleg az EU-s konzuli szervek jobban együttműködjenek. Természetesen szeretnénk közös információt kapni, és adni tudni az európai polgároknak arról, hogy hova mehetnek, mik éppen a nehéz területek világszerte, és hol nézhetnek szemben nehézségekkel. Az Egyesült Királyság részéről nem szeretnénk túl sok új uniós nagykövetséget létrehozni, amely aztán csak tulajdonképpen ott lesz a már meglévő egy uniós ország nagykövetsége mellett. Nem tudom, hogy tényleg olyan nehéz helyzetekkel, vagy milyen nehéz helyzetek lehetnek, amelyeket kezelni kell. Köszönöm. Az előadót kérem most eh, Bauer asszonyt, hogy eh, eh, válaszoljon, vagy foglalja ezt az elhangzottakat. Thank you so much. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Volt egy pár kérdés. Biztosítani szeretnék mindenkit arról, hogy a különböző érintettekkel sok vitát folytattunk, sok megbeszélést folytattunk, különböző álláspontokat ismertünk meg. Ezen túlmenően nagyon ö, mély ö, vitát folytattunk természetesen az Unió külszolgálatával és külügyi szolgálatával is. A külügyi szolgálat ugye nem egy mindennapi ö, konzuli szolgálat, hiszen nem, nem ez a feladata. Ezen túlmenően, ugye idéztem a 23-as cikket, ha a jogalap nem az, hogy itt most a mindennapi munkához adjunk kezelfogható dolgokat. Amit látnunk kell, hogy az uniós eh, delegációknak, eh, képviselteknek ugye olyan széles hálózata létezik, és lehet, hogy a jövőben is részt vesznek a konzuli eh, szolgálatokban, de az, hogy ilyen sok országban vannak jelen, Talán mégis az a legjobb megoldás, hogyha a koordináció terhét rájuk, rójuk. Készek is erre úgy tűnik. Tudatában vannak annak, hogy ez az ő feladatuk kell, hogy legyen. Aztán persze a finanszírozás is egy fontos kérdés, hiszen ezt biztosítani kell. De itt is az az érzésem, hogy ez nem egy megoldhatatlan téma. Ami a különböző hotline-okat illeti, a javaslatunk az, hogy legyen egy EU-s hotline ilyen helyzetek kezelésére. Van több ilyen most, ugye néhányuk működik, van, ami nem. Mindenképpen érdekes lenne, hogy legyen egy egységes dolog, ami működik. Aztán van egy honlap, ami ugye működik. Ez a bizottsági honlapon keresztül érhető el. Ez információt ad a konzoli szolgálatákról. Azt hiszem jelenleg ennyi. És nincs más hátra, mint hogy köszönetet mondjak az árnyék jelentés tevőknek nyitottságukért, a jó hangulatban telt megbeszélésekért, és biztos vagyok abban, hogy ezen az úton megyünk tovább, és várom a módosítókat. One information that the deadline for the amendments is the a módosítók határideje július 20 péntek. Arra már szinte mindenki nyaral, de ennek ellenére ez a határidő. Köszönöm szépen. Ó, Mr. Manser. Manservisi úr itt van, kint vár arra, hogy megtarthassa a tájékoztatóját a visszafogadási megállapodásokról.